Nagyon-nagyon sajnálom, hogy kicsit késve érkeztem, de azt is el kell mondanom önöknek, hogy úgy tűnik, hogy az egyes termekben az órák nincsenek összehangolva. Sven Gigoldal voltunk egy ülésen éppen, meg Eliza Ferrerával, ők a tanúim, és más időpontot az óra, mint itt. Ezért is késtünk. De most akkor kezdjünk is hozzá. Megkapták a napirendet. Mindenki az anyanyelven beszélhet. Teljes tolmács csapattal álltunk fel ma. És mivel nem kaptam javaslatot a napirend módosítására, úgy tekintem, hogy elfogadtuk. Nincs elnöki közlendőm sem. Aztán megkapták a jegyzőkönyveket is az előző ülésekről. A mai nap egyetlen napirendi pontja volt a kép, nem más, mint az a jelentés, félidős jelentés, melyet Pervans terjesztett be, és amely minden hivatalos nyelven rendelkezésre áll. Mint tudják, a francia volt az eredeti verzió, aztán elkészült az Anglia, és most már minden nyelven rendelkezésre áll a jelentés. Pervans már úton van, azt javasolnám, mindjárt befejezem, ott már is átadom a szót, tehát azt javaslom, hogy úgy szervezzük a vitát, hogy a jelentéstevő felvezeti a témát, aztán egy nyílt vita lesz majd, aztán pedig a raportőr összefoglalja a végén, ha meg is megpróbálja. Meglehetősen intenzív vitának nézzünk elébe, sok pontot kell megbeszélnünk, ott már most megadom a szót neked. A jelentéstevő már itt is van. Elnök úr, én csak azt akartam a napirend előtt megmondani, hogy a jelentés, van egy jelentés tervezet, illetve a módosítók benyújtásának határia a jelentéstervezettel kapcsolatban, ahogy bele jelentése került, ezzel kapcsolatban mondanám el, hogy tegnap óta minden nyelven elkészültek ezek, ahogy mondotta, ám a frakciómban, és talán más frakciókban is, egy sor jelen, ö, hozzászólásra jelentkeztek. Ha a célt fenn akarjuk tartani, és ez, ez én célom is, akkor nagyon fontos, hogy nagyon széles alapokra helyezzük ezt a jelentést, komoly támogatottsága legyen, és ezért a módosítók benyújtásának határideje, mely 15, június 15-e, szerintem túl közel van. Múlt héten a felelős képviselők jelentős része Kínában volt, majd pedig vasárnapig Amerikában leszünk, és ezt követi majd két nappal az amerikai után, 15-e két nappal, ami a hivatalos határideje a módosítók benyújtásának. Több mint száz módosítóról van szó. Ezért én a frakcióban úgy nyilatkoztam, hogy szerintem meg kéne vizsgálnunk, hogy legalább a frakción belül koordináljuk a módosítókat, és ahhoz, hogy tárgyalni tudjunk a jelentéstevővel a módosítók kérdéséről, ez több idő kellene, és a többi frakcióban is úgy értesültem, így áll a helyzet. Ezért azt kérem, hogy az eljárást rendjét módosítsuk, hogy annak érdekében, hogy a konszenzus keresést lehetőségét javítsuk, és legalább egy hét álljon rendelkezésre ahhoz, hogy egy héttel toljuk el a módosítók határ, benyújtásának határidejét, és így módon lenne lehetőségünk frakción belül is, meg a jelentéstevővel is egyeztetni a módosítókat. Június 15-e ehhez szerintem túl közel van. Elnök, ott már én ehhez erről a kérdésről a eszmecsere után akartam volna beszélni, de most is megtehetjük, hisz tény, hogy a szakértői panellel folytatott tárgyalás ma délután is felvet majd olyan pontokat, amelyeket tovább kell tárgyalnunk majd. És osztom azt a nézetet, hogy mindannyiunk cél, célja az, hogy olyan jelentés jöjjön létre, mely végül nagy többséggel kerüljön elfogadásra, vagy akár egyöntetű támogatást kapjon. Semmiképpen sem az a célunk tehát, hogy olyan jelentés jön létre, amely nem kap többséget a plenárison, vagy másképp alakul, mint ahogy a jelentéstevő azt eredetileg tervezte. Ezért ott már értékelését alapjaiban osztom, tehát mint mondotta ő is, Amerikába fogunk, vissza, fogunk visszajönni a jövő hétvégén, és csak két napunk lesz. Úgyhogy szívesen vitára bocsátom ezt a javaslatot. Az ülés végén terveztem, de most is megtehetjük tárgyaljuk meg ezt a kérdést a bonyolító benyújtásának határidejét. Ola Schmidt. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Az ALDE csapaton belül eh, átrágtuk ezt a kérdést, ugyanez a probléma merült fel a részünkről is. Éppen ezért mi is támogatjuk azt, hogy halasszuk el a módosítók eh, határ, benyújtásának határidejét legalább egy héttel, tehát akkor hosszabbítsuk meg mert nagyon sok kérdés merül fel a jelentéssel kapcsolatban, és könnyebb lenne konszenzusra jutni, hogyha kaphatnánk még egy kis időt. Éppen ezért támogatjuk ott már Karasz javaslatát. Sven Gigold. Sven Gigold. Igen. Osztom az aggodalmakat annak érdekében, hogy könnyebbé tegyük a kompromisszumot, jó lenne nem csak a frakcióknak plusz egy hetet adni, hanem ezt az egy plusz egy hetet kihasználhatnánk arra, hogy a frakciók eh, eh, a kompromisszumokról elkezdjenek egyeztetni, hogy tudjuk, hogy a többieknek mik a fő problémái, mert ha nem így történik, akkor lehet, hogy nem is nyerünk annyit a plusz egy héttel. Tehát fontos, hogy elkezdjenek a frakciók egyeztetni az alatt az egy hét alatt, kihasználják a rendelkezésre álló időt. Gracias, presidente. Yo solamente comentar como... Köszönöm, elnök úr. Mondja Álvarez asszony. Ahogy hallottuk, nincs áll mindenki készen a módosítók benyújtására, ezért szerintem butaság lenne tartani magunkat minden ellen a határidőhöz. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Szerintünk is jó ötlet, mondja Swinburne asszony, elhalasztani ezt a határidőt. Nagyon sok a tennivalónk, és aztán még koordinálni is kell a frakciók között. Ezért, hogyha meg tudjuk hosszabbítani a határidőt, akkor ezt csak támogatjuk. Pervans. Merci, Monsieur le Président. Moi, je veux, je, je veux remercier. Euh... Szeretném megköszönni Ottmárnak nem csak a javaslatát, hanem a, annak a módját is, ahogy ezt megtette. Én tényleg csak azt akartam, hogy a módosítók előtt nyíljon alkalom egy frakcióközi párbeszédre, és aztán a tárgyalások egymás között a lehető legjobbak legyenek. Természetesen szeretnénk, hogyha ezt a koordinációs munkát tisztességesen meg lehetne csinálni, mert különben mindenki frusztrált marad, több ezer módosító, indítvány, fog érkezni, miközben alig néhányat beszéltünk át eddig. Szeretném, hogyha ilyen összefogásszerűen csinálnánk ezt, és a parlament tényleg egy erős vonalat tudna vinni. Nincsen semmi bajom egyébként az alapvető megállapításokkal jelentésben. Az, azt kell megnéznünk, hogy lesz-e esetleg valami fajta erőviszony átrendeződés a bizottsági szavazáson, vagy a plenáris szavazáson. A nyár előtt szavazást kéne tartani a bizottságban, ez maradjon továbbra is célkitűzés, különös tekintet arra, hogy mi történik a többi intézményben. Ha lemaradunk ugyanis erről a szavazásról, akkor már is veszítünk a pozíciónkból. Nem akarjuk ezt, és nem akarjuk felvizezni sem az üzenetünket. Tehát nagyon szívesen ülök le bármelyikőjükkel, és tisztázzuk ezt a jelentést még a módosítók benyújtása előtt is, meg a kompromisszumos módosítók előtt is. Ha akar, úgy szavazni, úgy akarunk szavazni, hogy javasolja a szakbizottságban még a nyári szünet előtt, akkor mi lenne az utolsó lehetőség, hogy ezt lehetővé tegyük? Mi lenne az utolsó olyan lehetőség szerint dátum, mely révén szavazhatnánk a szakbizottságban nyár előtt, akár rendkívül ülés szervezve a szakbizottságban? Tehát a kérdésem a következő. Ha mi, Götz úr éppen mutatja a naptárat, a leg leghosszabb csúszás, vagy a leghosszabbra nyújtott határidő egy hét lenne. Tehát június 22-ig tolhatnánk el a dolgot. Szerintem egy hét sem elégséges, ha tényleges munkát akarunk végezni. Egy hét elég? Mindenkinek? Elfogadja mindenki? 22 -a, 23 vagy 23-a volna Götz úr. Ha egy hét, akkor 22-e. A kérdés az, hogy 23-áig elhúzhatjuk-e. Az egy hét az, az mindenképpen a fordítások nem készülnek el, ez jelentett gondot. De azt hiszem, hogy valóságban, hogyha a fő nyelveken megvan a fordítás, akkor azért azzal már meg tudunk birkózni. Akkor állapodjunk meg egyhangulag abban, hogy a módosítók benyújtásának határidejét egy héttel eltoljuk, június 22-ig. Rendben van így? Akkor legyen. Dél, 12 óra. No, ennyit erről a kérdésről, akkor most a tényleges napirendi ponttal foglalkozhatunk. Kérem Pervansot, hogy még egyszer mutassa be ennek a jelentésnek a fő pontjait, és elkezdjük az eszmecserét most, hogy mindenki saját nyelvén olvashatja az anyagot. Euh, Köszönöm, elnök úr. Ugye korábban volt már egy eszmecsere május 18-án Strasbourgban, de akkor még csak kevesen tudták megnézni a jelentést. Május 6-án fejeztük be a szöveg elkészítését, de azóta is sok dolog történt, ami nem került még be a jelentésbe, de biztos vagyok benne, hogy majd ezzel kapcsolatban érkeznek módosítók, és akkor ezeket át tudjuk beszélni. hadd mondjam el, hogy szerintem milyen dolgok, milyen események történtek május 6 óta, és hogy ez hogyan befolyásolta a válságot, bizonyos eseményekről beszélnék itt ami azt gondolom, hogy teljesen egybevág a jelentés szellemével. A válság újabb fejleményeit hívták már államadóságválságnak is, de hogyha államadóságválságnak hívjuk, az azért félrevezető, mert akkor nem értjük meg, hogy hogy lehet kiutat találni ebből a válságból hogyha államadóság válságról beszélünk egyes tagállamokból, akkor nem fogjuk meg a dolog lényegét, mert vannak más tagállamok is, amelyek ugyanúgy el vannak adósodva, de őket a piacon nem támogatták, nem támadták meg. Valójában itt inkább az eurón belüli rossz kormányzásról van szó, illetve a monetáris és a gazdasági pillérek közti eh, összhang hiányáról. Ezt meg kell érteni ahhoz, hogyha a válságnak ezt az újabb szakaszát, újabb stádiumát meg akarjuk érteni. Visszatérve a jelentésre, van egy sor javaslat benne, és próbáltam egyrészt egyensúlyt találni egyrészt a diagnosztikus elem között, tehát a, a problémafeltáró elem, illetve a többi része között a jelentésnek. Néhány bekezdésre külön fölhívnám a figyelmet. Nem gondolom, nem mondom, hogy csak ezekre koncentráljunk, de ami engem illet, eh, szerintem ez, ez a veleje a javaslat csomagnak. Kicsit katalógusként fogom ezt felsorolni, felolvasni, de érdekes eh, a 20-as, 116-os, 122-es, 130-as, 133-as, 154-es, 168-as, 169-es és 200 216-os, illetve az F preambulum bekezdés az, amik, amik a főpontjai ennek a jelentésnek Ezek mutatják a kimeneteli lehetőségeket, a megoldás lehetőségeket a válságból, és remélhetőleg ezek azok a, reményteli üzenetek, amelyeket a polgáraink is hallani akarnak, ami alapvetően arról szól, hogy az EU képes cselekvésre, és az EU hasznos abban, hogy beavatkozhat, beavatkozzon és megoldja a helyzetet. Hogyha megnézzük az amerikai és a kínai helyzetet, akkor is látjuk, hogy ez az a cselekvési szint, amely mellett el kell köteleznünk magunkat, túl azon, amit a tagállamok önmagukban is meg tudnak tenni, azon túlmenően vannak olyan dolgok, feladatok, amelyeket az EU tud jobban meglépni. Ez a fenntarthatóság és szolidaritás üzenete, ez a szellemisége annak a javaslatnak, amit elkészítettem. Nem akarok különösebben részletes, részletekbe e, bocsátkozni. Azt említem a jelentésben, hogy vannak olyan kompetenciák, vannak olyan hatásköröket, amelyeket az EU jelenleg nem használ, és felhívom a figyelmet arra, hogy érdemes, lenni, érdemes lenne élni ezekkel a hatáskörökkel, amelyeket a szerződés az EU-nak juttat. Érdemes lenne tehát azokat az előjogokat, azokkal az előjogokkal élni, azokkal a lehetőségekkel élni, amelyek megvannak. Már 2007 márciusában is azonosította az EU ezeket a, ezeket a kihívásokat, amikor elkészítette a 2020-as stratégiáját a 20%-os környezetvédelmi kibocsátás csökkentésekről, és azok az ottani megállapítások azok továbbra is érvényesek. Még egy dolgot említenék, az, az hogy legyenek kiegyensúlyozottak a javaslatok. A G20-ak egy globálisabb megközelítésre E, esküsznek, és nyilvánvalóan e, egyfajta egyensúlyt kell találnunk a különböző javaslatok között. Ugyanakkor ők maguk nem rendelkeznek azzal a képességgel, hogy betartassák vagy végrehajtsák a saját javaslataikat. Míg nekünk vannak ilyen lehetőségeink, tehát egyrészt a, a, a felügyeletet kell megerősíteni, másrészt a különböző rendelkezéseknek a hatékonyságát megvizsgálni, hosszú távú befektetések, finanszírozás, innováció területén vannak lehetőségeink, és ezzel el tudnánk érni azt, hogy a polgáraink is egy pozitív cselekvő erőként lássák az Európai Uniót. és akkor ott felmerül még a, a foglalkoztatási kérdés, a legfontosabb foglalkoztatási kérdés, a, eh, az, hogy eh, egyáltalán legyenek munkahelyek a, eh, az emberek számára. A kollégák május 18 óta már megvizsgálhatták ezeket a javaslatokat, de az én legfontosabb törekvésem az, hogy ez a remény menjen át, mint főüzenet. Szerintem ezt kellene kifejeznünk. Ezt akartam, anélkül, hogy részletekbe bocsátkozni, itt most elmondani ma reggel. Köszönöm. Fünf. Köszönöm. Öten jelentkeztek. Felolvasom a neveket. Kollégin Pirtikainen, dann haben wir kollégin Borgesio. Pirtikainen, Borgesio de Jung, Thomas Mann és Maglina Alvarez, Ole Schmidt jön aztán, és aztán Pascal, Ottmar Karas, aztán Mielőtt egy második kört megnyitunk, az Európai Bizottságnak is megadnám a szót. Majdnem mindenki hozzászól. Kezdjük akkor el. Thank you, Mr. Uh, um, uh, Chairperson. Köszönöm, elnök úr. Uh, for taking into, into account the need. Először is valóban több időre van szükség ahhoz, hogy feldolgozzuk ezt a jelentést. A politikai frakciók közös célja, hogy a lehető legjobb jelentést készítsük el, és lehetőleg egy hangulat fogadjuk el, mert csak így tudunk olyan politikai a véleményünkkel olyan politikai hatást elérni, ami számottevő. Imádom a politikát éppen azért, mert eltérnek a véleményeink és ideológiai értelmezéseink. Ez az egésznek az értelme. A néppártban másképp értelmezünk dolgokat, mint szociáldemokrata barátaink. A fő kérdés az, hogy mi volt a hiba a szabályozásban, és hogy európai szintű szabályozást hogyan hozzunk létre, a globális szintről nem is beszélve. Ezért szeretném, hogyha viszonylag drasztikusan változna a nyelvezet ennek az egész eh, jelentésnek, főként az ideológiai kifejezések és leírások, elemzések tekintetében. Beres asszony a jelenlegi helyzetről is beszél, Görögországról is szól a szöveg. Szerintem alapvetően nem változott semmi, hiszen erre vonatkozóan, a görög helyzetre vonatkozóan voltak szabályaink, a bizottság és a parlament megpróbálta például a stabilitási paktumot betartatni, megint csak e, az volt a baj, hogy a tanács nem e, kívánta betartani ezeket a szabályokat. A pénzügyi e, és gazdasági válság a gazdaság egészére mm, és a közszektorra, az államszektorra is átgyűrűzött. Talán érdemes lenne jobban hangsúlyozni annak szükségességét, hogy több Európára mm, lenne Európában szükség, De miközben a, a piacok nagy javarészt regionális jellegűek, nehéz persze a több Európát megvalósítani. Biztos vagyok benne, hogy az előadó asszonynal együtt tudunk működni annak érdekében, hogy a kismillió módosítóban megtaláljuk a, az átfedéseket, a közös pontokat, és hogy például a növekedés eh, perspektíveit lehetőségeit, a KKV-k, a PPP-k kihasználását és a szociális dimenzió. Meg kell találnunk az egyensúlyt egy <clears throat> megerősödő Európa és a szociális dimenzió, illetve más részről a a belső piac működő képességek között. Szerintem európai és globális szintű új szabályozásra van szükség, és való igaz, hogy a szabályozás és a helyzet kezelése arányban kell, hogy álljon. A pénzügyi felügyeletre vonatkozó jogszabályok Köszönöm szépen. Borgézi úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Általánosságban véve azt mondhatom, hogy kritikus szemmel olvastam Beres asszony jelentését, annak ellenére, hogy nagyon sok része fontos, tényleges problémákat helyes módon, korrekt módon kezel, Ám egészében véve az az értékelésem, hogy jelentés, mint olyan túlzottan befolyásol. Túlzott befolyása van rá a politikai érdek. És ezt mindenképpen bírálni kell, bírálnom kell. Kiváltképp azért, mert a pénzügyi megoldások, melyeket javasol a jelentés, anélkül, hogy pontos módon jeleznek tényleges gazdaságpolitikákat, melyek révén a tagállamok kilábolhatnának a válságból. Egy ilyen fontos jelentésben, ilyen fontos témával foglalkozó jelentésben hiányoznak. A szakbizottságunk legalábbis meg kéne próbálja, hogy rámutasson a felelősökre. Az a válság, amelyet most elemzünk nem csak úgy magától bukkant, bukkant elő egyik napról a másikra, voltak okai, és voltak okozói, voltak felelős elemek, és ezeket ki kell emelnünk, rájuk kell mutatnunk, meg kell értenünk, honnan származott a válság, és hova vezet bennünket. Ez rendkívül fontos feladat, feladat ez hiányolom a jelentésből, és ennek szellemében fogom majd kommentálni. Például a 153-as pontot, Pervans azt javasolja, hogy bölcsek, bölcsek tanácsa üljön össze Van Rompuy vezetésével, akik majd a gazdasági kormányzás kérdéseivel foglalkoznak. A bölcsek csoportját irányozza elő. Ám legyen, Van Rompuy új a Bilderblock klub spanyolországi ülésén hivatalosan vett részt. Vajon azt akarjuk, hogy a Bilderblock klub kezébe legyen a gazdasági kormányzás ügye? Ezzel bizony foglalkoznunk kell. És ez kapcsolódik a pénzügyi válság kiváltó okaihoz, közvetlen módon kapcsolódik, úgyhogy ezekre is megoldásokat kéne javasolnunk. És ezek a megoldások nem feltétlenül azoktól a pénzügyi intézményektől kell származzon, akik a válság okozói voltak. Ez tehát körültekintőbb vizsgálódás igényel. Aztán vannak olyan pontok, amelyeknek ellen mondanék. Például az új európai adók bevezetése is ilyen. Úgy vélem, már most is túl sok adó terheli gazdaságainkat, és rettenetes üzenetet küldene a polgároknak, hogyha új adót vezetnénk be, a reálgazdaság újraindítását bizony súlyosan sértené egy ilyen üzenet. Véleményem szerint ehelyett azt kéne hangsúlyoznunk inkább, hogy új lendületet kell adni a reálgazdaságnak. A kis és középvállalatok támogatása révén minden ágazatban, nem csak a fő iparágakban, hanem az összes szektorban. A 153-asban ugye csak egy kis utalás van a KKV-kra, ami inkább egyfajta kis utánérzés csak, ahelyett, hogy egy külön fejezetet szánnánk ennek a lényegi elemnek, és részleteiben foglalkoznánk a kkv igényeivel, azok támogatásainak lehetőségével. Felmerül bennem a kérdés, vajon mi ennek az oka? Vajon a hitelpiac miért hajlott oly kevéssé a KKV-k finanszírozására? Még akkor is, amikor a kormányok, meg az Európai Uniós intézmények igyekeztek arra szorítani a bankokat, hogy támogassák a KKV-kat, még akkor is csak épp, hogy csak csúran csöppent egy kis forrás, egy kis pénz a kis vállalatok számára. Holott szakpolitikáink, most is szakpolitikáink és az adópolitikáink, adópolitikáink is, még most is a KKV-k ellenhatnak. Nekem erről Olaszországbeli közvetlen tapasztalataim is vannak. Ezzel a problémával is fontos, fontos foglalkoznunk, mert a gazdasági élénkítési politikánkat is a KKV-kra kell kihegyeznünk. És itt is kell gondolnunk a bankok szerepére. Felvetődik a kérdés. Vajon azt a kivételesen fontos szerepet, melyet a szövetkezeti bankok, a kis regionális bankok jelentenek, ezt elvetjük-e vagy sem, hiszen ezek a bankok támogatják a KKV-ket, és helyben munkahelyeket teremtenek. Ez a, a, ezt is hiányolom, ezt a vetületet, ezt a dimenziót a jelentésből, holott létfontosságú volna, hogy az általunkat javaslatok között egy kis szövetkezeti bankok szerepét is hangsúlyozzuk. Megint csak visszavezet bennünket ez a gondolat a válság kiváltókaira, és azért fontos ez, mert így kerülhetjek el a jövőben a hasonló válságokat, és hasonló bűncselekmények elkövetését így tudjuk elkerülni a pénzügyi szektorban. Korlátozni kell a bankok azon lehetőségét, mert évén olyan termékeket, olyan konstrukciókat bocsássanak ki, amelyek megmérgezik a gazdaságot. Hogyha a kínai fal analógiájával élünk, az olaszországi biztosítóágazatban világossá vált például, hogy igenis be kell vezetnünk a kínai fal, vagy a tűzfal fogalmát, hogy megvédj, meghatározzuk a befektetők és a többi szereplő szerepkörét. Hatalmas érdekütközések, hatalmas összeegyeztethetetlenségek érvényesülnek az olasz biztosítói piacon, ezt a jövőben orvosolnunk kell, nem csak ott máshol is, és ha ezzel nem foglalkozunk, ha nem választjuk szét ezeket a szerepköröket szigorúan, akkor ezzel joggal vádolnak majd bennünket. Mindent úgy kell rendeznünk, hogy átlátható legyen a működése a, a piacoknak, és foglalkoznunk kell a rating agency ö, homályos szerepével. Szerintem a központi jegybankoknak kell ellátni ezt a hitőminősítő szerepet, mert hogy ezek azok az intézmények, amelyek függetlenek a napi pártpolitikától, és a jegybankok lehetnek azok, bírhatnak olyan tekintéllyel, hogy elláthassák a hitelminősítő intézetek szerepét. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az összeegyeztethetetlenség tényleges problémát, tényleges veszélyt jelent pénzügyi ágazatban. El kell kerüljük az olyan helyzeteket, ahol a vállalatok konzultásai, egyben befektetők is. Ki kell kerülnünk abból az ördögi körből, ahol az ellenőrzők meg az ellenőrzöttek ugyanazok a személyek, vagy ugyanazok az érdekek irányítják őket. Tehát ez felveti azt a kérdést is, hogy vajon azok a munkavállalók, akik egyben az adott vállalatban részvényesek is, nem jelentenek-e problémát. Zöld könyv is íródik ebben a témában, és úgy vélem, hogy a válság egyben lehetőséget is terem számunkra, hogy az európai modellbe bevezessük az európai szociális modell kiegészítéseképpen a munkavállalói részvényesség kérdését, hogy a munkavállalók is részt vehessenek a vállalat irányításában így módon is. Ehm, Köszönöm. Elnök úr, mondja a Jong úr, nyilván nem meglepő, hogy én is szeretnék gratulálni Beres asszonynak, kiváló munkát végzett. Fontos ezt is megjegyezni. Európa polgárai egy szociális érzem jelentést várnak ebben a témában. az Egyesült Baloldal isnak is meg lesznek a módosító javaslatai. Főként a helyzet elemzésével kapcsolatban. Az érthető, hogy egy ilyen jelentés korlátozott terjedelemben tudja elemezni a helyzetet. Néhol az egyszerű ember számára szinte érthetetlenül szakmai jellegű ez a jelentés. Fő, de ez főleg azért furcsa, mert a jelentés elején arról a kultúráról, arról a légkörről e, beszél az előadó asszony, amely a piacokat jellemezte az elmúlt években, a kapzsiság és a túlzott önbizalom e, elbúr jelzásának e, kultúrája. Vannak igazi vállalkozók, akik igazi kockázatokat vállalnak, de az elmúlt húsz évben azt láttuk, hogy a kapzsiság uralkodott el a pénzpiacokon, a gazdaságban. Mindenki gyorsan és munkanélkül akar meggazdagodni. Az elmúlt 20 évben eh, pontosan ez okozta a problémát. Miközben az egyes tagállamokban a piaci felügyelet, a piaci szabályozás eh, eh, nem vált szigorúbbá. És érdekes érdekes módon azok az országok, ahol legkevésbé volt szigorú a szabályozás, oda települtek a pénzügyi központok, tehát ez egy ellen antiverseny volt tulajdonképpen. Ez, ezt a légkört ezt a kultúrát kell magunk mögött hagyni, hogyha ki akarunk valóban ki szeretnénk lábalni ebből a helyzetből. A pénzügyi és gazdasági válság ról szól ez a jelentés, de a társadalmi válságot sem hagyhatjuk szó nélkül. Például Amerikában Amerikában például az autóipar egésze állami támogatásban részesült, mert úgy döntött a kormányzat, Washington úgy vélte, hogy az autóipar túlságosan nagy ahhoz, túlságosan sok embert foglalkoztat ahhoz, hogy hagyják bedőlni. A pénz arról van szó, hogy olyan nagyokká válnak cégek, például pénzügyi intézetek, hogy egyszerűen nem engedheti meg magának egy ország, hogy bedőljön, csődbe menjen. Ez felvet bizonyos kérdéseket, miért kell az adófizetők pénzéből megmenteni ilyen gazdag, eh, jó, korábban jól menő, óriási tőkét egy kézben eh, összpontosító cégeket. Az Európai Tanácstól kapott üzenetek eh, ből leszűrhető, hogy a növekedési és stabilitási paktum eh, mi fontos számukra, a 3%-os eh, küszöbérték milyen fontos. Aztán a tanács sokkal kevésbé foglalkozik a szegénységgel, miközben minden ötödik európai vagy a szegénységi küszöb alatt, vagy éppen felette tengődik. Szerintem ez nagyobb probléma, mint hogy pontosan 3%-e az államháztartási hiány, vagy az infláció. A megszorító intézkedések elkövetetlenül a közszolgáltatások minőségének a romlását hozzák majd. Egy szociálisan, társadalmilag igazságos Európát kell építenünk, a szegénység ellen fel kell lépnünk, meg kell találnunk ezt az arany középutat, amelyet sajnálatos módon eh, nem mindig sikerült Európában. Túl a megszűjtő intézkedésekre szükség van, de azok mértékét megfelelően kell belőni. Szeretném éppen ezért, hogyha az előadó asszony beszélne, szólna erről a társadalmi kihívásokról, amelyekkel szembe kell néznünk, és nem tudom, hogy hogy bízhat még az európai intézményekben, hogyan várhatja tőlük, hogy majd ők megtalálják az arany középutat. Egy, a jelentés a vállalat irányításról, illetve a, az alkalmazottak döntéshozatalba történő bevonásáról is szól. A holland közvélemény eh, támogatja azt a javaslatot, hogy a, egy vállalatnak, egy cégnek az igazgató tanács eh, tagjait, az IT tagjainak a felét a munkavállalók jelöljék. Szerintem a bizottságot fel kell szólítani arra, hogy konkrét javaslatokat tegyen ez irányba. Még rengeteg eh, konkrétum lenne, de most nincs több időm ezekről beszélni. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Magdaléna. Eh, Köszönöm szépen. Úgy vélem mindannyian egyetértünk abban, hogy rendkívül fontosságú jelentés van előttünk, spervans mesés munkát végzett az okok elemzésében és hatásvizsgálatában. És egy sor megfelelő intézkedést is javasol. Egyetértek azzal is, hogy a mi munkánk elsősorban az, ami feladatunk, hogy megvédjük az állampolgárokat a válság hatásaitól, és ezért kell megerősítenünk azokat az eszközöket, amelyek Európa kezében vannak. Olyan intézkedéseket kell hoznunk, meg erősítik ezt az eszközrendszert, melyek révén megvédhetjük az állampolgárainkat. Az Európai Parlament éllovasa volt azoknak a változásoknak, azoknak az új javaslatoknak, melyek ez irányban hatnak, és amelyek jelentésben is testet öltenek. Például az Európai Alap létrehozásával utalás ilyen a jelentésben, illetve az, az említés, hogy valamit kell tennünk a hitelminősítő intézetekkel. Aztán van még egy nagyon fontos téma, amelyet mélyebben ki kéne bontanunk a jelentésben, ez pedig a stabilitási és növekedési paktum ügye. Szerintem a növekedési vetületét kell erősíteni ennek, annak érdekében is, hogy munkahelyek jönnek létre Európában. Ezért a stabilitási és növekedési paktumot újra kéne értelmezni. Egyrészt megerősítve, konszolidálva az államháztartási fegyelmet, másrészt viszont olyan beruházásokat bátorítva, melyek révén szerkezetváltás jöhet létre a gazdaságban, és amelyek révén megfelelően végrehajthatjuk a 2020-as stratégiát is. Ezt talán jobban ki kéne bontani a dokumentumban, azt a, az igényt, hogy megfelelően értelmezzük a stabilitás és növekedési paktumot, mert annak értelmezése szerintem torzult. Pusztán az adóbevételi, adó fiskális oldalát hangsúlyoztuk, és nem vettük eléggé figyelembe a gazdaság élénkítési lehetőségeket és a megfelelő indikátorokat sem. Azman. Köszönöm, Thomas Mann szó. Köszönöm, elnök úr. Pervans jelentésének már első bejelentésekor, ismertetésekor néhány pontot lejegyeztem. Fontos, hogy egy, egy rövid verziót is elkészítsünk, és megfelelő hangsúlyokat helyezzünk el, semmiképpen sem szabad egy ideológiával terhelt jelentést létrehoznunk, és azt a halasztást, a módosító benyújtási határidő halasztást, amelyet kiharcoltunk, megfelelően ki kell használnunk, annak érdekében, hogy megfelelő egyensúlyokat teremtsünk nem szabad a szociálpolitikát az egyik oldalra tenni, a másik oldalán pedig a gazdaságnövelési politikát. Nem szabad egymás ellen kiátszanunk ezt a két vetületet, hanem megfelelő egyensúlyt kell tanulnunk. A gazdasági növekedést erősíteni kell, ugyanakkor minőségi gazdasági növekedésre van szó, és az új dimenziót nyit meg. Végül pedig olyan jelentése van szükség, amely egyensúlyokat állít helyre. És ezzel össze kell kötnünk célkitűzéseket is az utolsó hozzászólósra reflektálva, nem tudom, hogy teljesen egyet értünk-e mindenben. Pervans egyik jelentését támogatni szeretnénk. Olyan harcot élünk meg, amelyben a pénzügypolitika aktorai nagyon rossz sajtót kapnak. Sok esetben azonban azt kell látnunk, hogy a pénzügyi válság okozói részben az államadóságokban keresendők az állami gazdálkodás felelőtlen voltába. Tehát észszerűbb feltételek mellett kell működjenek az államháztartások, ezzel egyetértek, ugyanakkor olyan intézkedésre is szükség van, amely a munkavállalók döntési jogát is megengedi. Pervans okosan uta, mutat rá, hogy nálunk folyton újra és újra harcolunk az államháztartás ilyen jellegei, elemei miközben egyes államban, mint a Japán, fel sem merülnek ezek a harcok. Ugyanakkor a 63-as ponttal kapcsolatban fontos, hogy értelmezzük a növekedő stabilitási paktumot, de eleget értelmeztük már ezt, ugyanakkor hiába tárgyaltuk ezt a leget nem tartották be ezt a paktumot, sem Franciaország, sem Németország. Ugyanakkor Isten mencs, hogy szankciókat vezettünk volna be a vétkesek ellen. Szerintem éppennek ellenkezőre van szükség arra, hogy világos struktúrák álljanak fel. Pervans azt mondja, hogy a paktumnak represszív jellege van. A francia verzióban is utal erre. Ha a stabilitási paktumot erősítenénk, hogy intézkedéseket hozhassunk ennek szellemében, és ha közösen megállapított kritériumokat betartatnánk, akkor észszerűbben gazdálkodnának az államháztartások az eszközökkel, és akkor lenne esélyünk. Nem feltétlenül kell módosítanunk vagy újraértelmeznünk a paktumot, hanem el kell fogadtatnunk. Felügyelnünk kell annak betartását, intézkedéseket kell hoznunk ennek érdekében, és ez a munkavállalók és a munkaadók érdeke is, hogy fegyelem jön létre. A politika kell, hogy ezt a szerepet ellássa végső soron, erre rá kell mutatnunk. Köszönöm. A jelentésben az Európai Bizottság szerepéről is szó esik, és a bizottság képviselői kért is szót, meg is adnám Svimmert asszonynak a szót. Thank you, Chairman. Well, actually, I'm... Uh... Köszönöm, elnök úr. Én a versenyjogi igazgatóságban a pénzügyi szolgáltatásokért felelős igazgató vagyok. A fúzió és a trösztellenes kérdések tartoznak eh, hozzám, ezért elsősorban a Competition főigazgatóság, de a belső piaci és a, eh, az ECFIN főigazgatóság tól érkezett kollégáim is elmondják majd a saját véleményüket. Ha megengedik, akkor röviden elmondanám, hogy sajnálatosnak tartjuk, hogy többször felajánlottuk, hogy eljövünk és elmagyarázzuk a pénzügyi válság keretében hozott intézkedéseink hátterét, hogy ezeknek mi a versenyjogi Eh, indoklása. No, but I think sometimes on... Mikrofonon kívüli megjegyzés hangzott el. Igen, tudom, de eh, most, hogy olvasom Beresz asszony jelentését, talán érdemes lett volna egy-két dolgot tisztázni, mielőtt eh, tollat ragad. Négy kérdésre, hogy koncentrálj de természetesen írásban is elküldjük majd ezeket. Az első, a 49-es pont, a fúzió ellenőrzés. Ezzel kapcsolatban a jelentés e, sajnálatát fejezik ki, hogy a verseny e, politika egyetlen része sem teszi lehetővé nagy befektetési bankok körül kilakó összeadásoknak és oligopóliumoknak a kereskedés után tevékenység megszervezését, a hitelminősítő ügynökségeknek és a könyvvizsgáló cégnek a kivizsgálását. Igenis, hogy e, van a az összeállvadásokra és a fúziókra vonatkozó eh, hatáskörünk, ez a pénzügyi szolgáltatásokra, a banki szektorra is, eh, a hitelminősítő intézetekre egyaránt eh, vonatkozik. Ezek a vonatkozó rendelet értelmében mind fúzióknak minősülnek, ezért ezen szabály alól nincsen kivétel, nem lehet kivétel a banki ágazatban minden ilyen fúziót ellenőrzünk, és a fúzió a bizottság jóváhagyása nélkül nem jöhet létre. Ezeket tilthatjuk, főként akkor, hogyha egy domináns piaci pozíció kialakulásához vezethet, illetve ha a versenyt ez bármilyen módon jelentősen hátráltathatja. Megtettük ezt a válságban. A BNP Paribas és a Fortis, eh, a Fortis Luxemburg és a Fortis belga eh, különböző a lányvállalatainak a fúziója esetében. Igenis szigorú szabályokat, feltételeket szabtunk, mielőtt a BNP Paribas például átvehette a Fortis csoportot, a hitelkártyák kiadására vonatkozó szabályok Belgiumban, Luxemburgban is ide tartoztak. Az állami támogatások ellenőrzése során, a szerkezetváltási tervek során mindent megtettünk annak érdekében, hogy a verseny helyzetéből javuljon, ezért vagyunk, ez a ezért ez a mi feladatunk, a főigazgatóságnak pontosan ezt kell tenni, ezért jöttünk létre, a nemzeti versenyhatóságokkal is rendszeresen kapcsolatot tartunk, annak érdekében ugyanazokat az elveket alkalmazzuk. A második megjegyzésem. A 88-as pontról beszélünk. egy egységes megközelítést hiányol a jelentés. Nos, az Európai Bizottság a válság elején, az e válság első felében olyan csomag, dokumentumcsomagot fogyadott el, olyan nyilatkozatokat tett, amely kötelező érvényű az Európai Bizottságra vonatkozóan, az állami támogatások ellenőrzését tekintve, és amely a tagállamok kat is tagállamoknak is megmondja, hogy a reálgazdaságban és a banki ágazatban pontosan milyen elvek alapján kell a terveiket, állami támogatásokat folyosítani. A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó keret nem jelentett teljes harmonizációt, de hát nem is lehetett teljes harmonizáció, hiszen tagállamról tagállamra eltért a helyzet, de egyértelműen le voltak fektetve a keretek, hogyha a koordinációs eszközről beszél, akkor ilyen volt a nemzeti programokra például, az újrakapitalizáció, a garancia beárazása, az állami tőke szavatolás, és így tovább, és így tovább. Az egyik cél az az volt, hogy a bankok továbbra is tudjanak kölcsönöket folyosítani a, a reál gazdasági szereplőknek, ezért a tőke, az újrakapitalizációs szabályunkat pont ezért fogalmaztuk át, hogy azok a bankok, amelyek biztos alapon álltak, azokra nem ugyanazok a feltételek vonatkozzanak, mint azok, akik ingatag pénzügyi helyzettel rendelkeznek, tehát igenis koordináltuk a helyzetet az elejétől fogva, és ezzel, ezáltal tudtuk biztosítani azt, hogy a nemzeti támogatási gazdaság fellendítési programok koordináltan kerülnek végrehajtásra. A koordinációs mechanizmus beépítésre került az elejétől fogva az állami támogatásokra vonatkozó szabályokban, annak érdekében, hogy piasztorzító hatást elkerüljük, és a szerkezet átalakítás során is hasonló alapelveket kövessenek. A bankok szerkezet átalakítási terveinre vonatkozóan is vannak közös szabályok, azért, hogy a, a éppen ezért vissza kell fizetniük ezeket a támogatásokat, éppen amíg ezt nem teszik meg, addig nem fizethetnek ki például osztalékot, és így tovább, és így tovább. A vállalati cégvezetők jövedelmezési szabályait, fizetési szabályait, a csúcsvezetők fizetési szabályait is áttekintettük, erre vonatkozóan is bevezetünk új szabályokat. A 112-es pontra is mindenképpen beszélnék, ez a, uh, ...2008-tól kezdve bankokat kellett megmenteni, és az is egyértelmű volt, hogy nem meg kell kerülni azt a helyzetet, ami Amerikában kialakult. A Lehman felszámolása nem megfelelően alakult, a rendszerszerű kockázatokat jelentett ez a pénzügyi piacokon. Talán nagyon elnézőek voltunk a tagállamokkal szemben, hagytuk, hogy megmentsenek céget, de az elejétől fogom mond, láttuk, hogy eljön az ideje, amikor ennek meg kell fizetni az árát. A bankok átalakítása állami támogatással eh, bizonyos feltételekhez lesz kötve. Ez legalábbis azon cégek esetében, amelyekre vonatkozóan befejeztük a munkánkat, jelentősen csökkent a mérlegük, ezt figyelembe kellett venni. hiszen óriási pénzeket eh, pumpáltak a bank kiágazatba. ez fogva nyilvánvaló volt, és azt is kommunikáltuk, ezek különleges rendelkezések, különleges intézkedések, különleges helyzetre vonatkozóan különleges jogi alapot alkalmaztunk, olyat, amely eh, komoly eh, gazdaságtorzító hatásokról beszél, és hogy fokozatosan vissza kell térni a rendes piaci viszonyokra, de nem a régi viszonyokra, hanem új viszonyokra, például a tőkekövetelmények szigorítása, a megfelelő vállalat eh, irányítási eh, szabályok, és így tovább, és így tovább, amelyekről önök is nyilván jól tudnak, hiszen közösen hozzuk a szabályokat, az Európai Bizottság eh, folyamatosan nyújtja be az erre vonatkozó javaslatokat fokozatosan vissza kell térni a piaci, normális, rendes piaci viszonyokra, ezt az elejétől fogva elmondtuk. Almunia úr biztos vagyok benne, hogy rámutatott, hogy eh, a pénzügypiacok helyzete még mindig nem szilárd, még mindig nem kiegyensúlyozott, ugyanakkor fel kell készülni arra, hogy egyszer visszatér minden a régi rendes kerékvágásba, és éppen ezért az elejétől fogva a garancia alapok fúzatos kivezetését terveztük, megszigorítani kívántuk azokat a feltételeket, amelyel az a állami garanciákat biztosíthatnak 2010. júliusától, hiszen az árazás tekintetében drágábbak lesznek, a hitelképes, a bankok hitelképessége e, miatt e, arra próbáljuk ösztönözni őket, hogy ezeket a garancia programokat e, próbáljanak kilépni ezekből a garancia programokból, és hogy a bizottság felé kommunikálják, hogy igen vagy nem, bennmaradnak vagy kilépnek, és mind a kettőnek megvan a maga következménye. Tehát itt a legszükség, legsürgősebb úgy tűnik, beépített, szigorúdó feltételek eh, vannak a rendszerekben, éppen ezért a garancia programokkal alaposan, tüzetesen foglalkoztunk. A 149-es bekezdés az utolsó, mely a beruházási bankok eh, vizsgálatára szólítja fel az Európai Bizottságot. Ez nem új dolog, hiszen a pénzügyi szolgáltatások eh, ágazatát régóta vizsgálja főként a bankokat, és azt, hogy a, a a 101-es, 102-es cikkel ellenes tevékenységre találunk-e bizonyítékot, ez a domináns piaci pozícióval való visszaélés, illetve illegális koordináció. Ez ügyben világosan fogalmaztunk, a trösztellenes eseteket akkor nyithatjuk meg, hogyha valószínűnek tűnik az, hogy egy piaci résztvevő magatartása valóban ellentmond a versenyjogi szabályoknak, és ez nem csak írott malaszt, valóban így jártunk el. Egyszerűen olyanok a szabályok, hogy nem lehet légből kapott versenyjogi eljárásokat kezdeményezni. Egyértelműen arra utaló jeleket kell ehhez tapasztalnunk, hogy a piaci pozícióval visszaéltek, a magatartás cég magatartásának egyértelműen erre kell utalnia ahhoz, hogy egy ilyen eljárás nyissunk ellene. Egyébként ez nem csak a bankokra, hanem pénzügyi intézetekre, hanem hitelminősítő intézetekre is ugyanígy e, igaz. Nem azt mondom, hogy nem vállaljuk a felelősségünket, épp ellenkezőleg mi vagyunk az első, akik szívesen nyitunk bizonyos versenyjogi eljárást egy cég ellen, de a ránk vonatkozó szabályok is világosok, és a parlament, illetve a bíróság lenne az első, aki felemelni a hangját, hogyha túlépnénk a hatáskörünkön. Köszönöm. Frau Köszönöm. Jelezte azt is, hogy írásban is küld valamit. Kérem, hogy ezt kellő időben tegye meg mert akkor fogjuk tudni figyelembe venni az ön megjegyzéseit is, Ole Schmidt. Köszönöm. Már elég régóta vagyok ennek a háznak a tagja, és eh, szinte minden szürkének látszik, mert eh, majdnem mindenről konszenzust kell kialakítanunk, és a politikában azért van az ember, mert kidomborítja a különbségeket. Én magam legalábbis ezért léptem be abba a politikai pártba, amelyiknek a tagja vagyok. Persze érdemes konszenzusra törekedni, de néha érdemes azt is láttatni, hogy miben különbözünk. Éppen ezért ez egy nagyon érdekes dokumentum, aminek megvan a maga érdeme. Emlékszem, Eh, arra az időre, amikor nekem volt az a szerepem, hogy állandóan ellenezni kellett eh, dolgokat, de most nem ez a dolgom, eh, hanem vitát fogunk folytatni, és a végén biztos majd valami fajta kompromisszumot érünk el. Beresz asszony jelentés elkészítésével mindenki másnak, nekem biztosan lehetőséget biztosít arra, hogy hogy ilyen ellenzéki gondolkodásmódot vegyek fel, amit otthon megszokhattam, mert otthon állandóan a szociáldemokraták kormányoztak, amióta én a politikában vagyok. Mit, ugye a kérdés az, ami fölmerül, hogy mit nyer a lakosság ebből a dokumentumból. Nyilván majd részleteket erősen módosítani fogjuk. Évekkel ezelőtt én újságíróként azt tanultam, hogy hogy az emberek el se olvassák azt, amit eh, én olvasok, vagy írok, bocsánat, talán a címét eh, elolvassák, és éppen ezért a cím nagyon fontos, hogy milyen címet adunk egy cikknek, vagy egy anyagnak. Eh, remélhetőleg a frakció majd támogatni fogja azt a címet, amit én adnék ennek a dokumentumnak. Én azt adnám, hogy a globális modellje a szabadpiaci, szabadpiacoknak, e, meg kell menteni a protekcionizmust, és a 30-as évek óta e, ez a szabadpiaci kapitalizmus minden válságot túlélt. Ez az én kiinduló pontom. Nyilván be kell vallani azt is, hogy sok hibát követtünk el, és ezekkel a hibákkal számot kell vetni, és ezt meg is tesszük. De ez a válság azt mutatja, hogy eh, a, az egyetlen alternatívája a javak megteremtésének, illetve az emberek jólétének biztosításának az a modell, amit egyébként mi folytatunk. Szociális piacgazdaságnak mondják, én liberálisként szociálliberális jóléti modellnek hívnám, és nyilván majd kialakul a konszenzus. Természetesen megmarad a különbségek egy része. A frakciónk mindig azt mondja, hogy több Európára van szükség, és ebben megint csak nincs konfliktus közöttünk. Nem fogom most felolvasni az összes bekezdést, amit kiemelt. Egyébként egy jó részükkel nincs semmi problémám. Több Európára van szükség, ebben egyetértünk, de az a több Európa, amit mi javaslunk, az egyfajta felhatalmazással rendelkezik, legitimációval, és azt nehéz elérni. Ebben egyébként támogatni fogjuk Önt. Megint csak nem meglepő az Ön számára, Beresz asszony, hogy a szöveg egy részét mi átfogalmaznánk, és talán a szerkezetét is megváltoztatnánk. De akkor most beszéljünk egy kicsit arról, amiről mindenki beszél, Görögországról. Én úgy gondolom, hogy a déleurópai államok is képesek a szabályok szigorú betartására, csak úgy, mint az északi államok. Ha erre nem képesek, akkor már is komoly problémáink vannak. Éppen ezért egy tisztességes vizsgálatot kell végrehajtani, és kivizsgálni, hogy hol siklottak ki a dolgok. Nem bűnbakkeresésre gondolok, mert rengeteg bűnbak van, rengeteg nevet teleírhatnánk, a, rengeteg névvel teleírhatnánk a ö, könyvet, de a közvélemény elvárja, hogy azt azért azonosítsuk, hogy hol siklottak ki a dolgok. Tudott-e valamit az LKB, a bizottság, vagy ennek a háznak a tagjai? Tudtak-e valamit előre? Szerintem ezt a vizsgálatot populizmus nélkül, megszégyenítés nélkül le kell folytatni. Ahogy a természetesen bűncselekményekre is sor került, akkor azokkal kapcsolatban is el kell járni. De azt gondolom, hogy leginkább azért politikai hibákat követtek el. És itt pontosan kell fogalmaznunk. Ez lenne az egyik javaslatom a jelentéssel kapcsolatban, hogy eh, javasoljuk egy vizsgálóbizottság létrehozását. Hogy itt kellene javasolni ebbe a jelentésbe, azt nem tudom, de a parlamentnek ezt meg kellene tennie. És eh, ne bátortalanodjunk el, merjük kimondani azt, hogy eh, hol siklottak ki a dolgok. Beres asszony, tehát készek vagyunk arra, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról. Természetesen liberális megközelítést fogunk alkalmazni, remélhetőleg a többség azt fogja alkalmazni, és remélhetőleg egy szélesebb konszenzust fogunk eh, tudni kialakítani. remélem, hogy ön hajlandó lesz meghallgatni bennünket, és meghallgatni azt, hogy szerintünk hogyan lehet ebből a válságból kilábalni, és mi legyen a legjobb üzenet, mi legyenek, mik legyenek a konklúziók, mert az, amit a végén mondunk, vagy írunk, azok kell, hogy megjelenjenek a címében a jelentésnek, a főcímében. Kelfe úr a következő. Kamfen úr, köszönöm. A forma kérdése is rendkívül fontos, és a módszertan is, amelyet alkalmazunk ebben a jelentésben. Mikor utoljára vitatkoztunk e kérdésről a Strasbourgban, mikor Pervans először felvezette a jelentését, az, arról beszéltünk, hogy a formát illetően is megoldást kell találnunk, amely emészthetőbbé teszi a külvilág számára úgymond ezt a jelentést. Erre ma is ki kell térnünk, mert hogyha ezt a formális struktúrát tartjuk fent, amely a parlament szabályai szerint szükséges, szükséges a jelentés megírásához, akkor legalábbis Ole Schmidt kritériuma szerint kell egyfajta sorvezetőt készítenünk elé, amely világos üzeneteket fogalmaz meg, és válaszokat ad a külvilágot, az állampolgárokat izgató kérdésekre. A második dolog, hogy frissíteni kellene azokat a számadatokat és eseményeket, amelyekre a jelentés szól, hiszen az elmúlt hetekben újabb események történtek, újabb számadatok íródtak, ezeket is be kéne vezetni a jelentésbe, javítaná annak minőségét, hogyha ezek is szerepelnének. Ez a jelentés tevő dolga, mert a minden frakció a maga szakállára terjeszti be az újabb események, fejlemények leírását, az akkor ütközni fog nyilvánvalóan. Tehát ezt valamiképpen ö, a ö, tárgyszerűen, semlegesen a jelentéstevő részéről kellene megtenni a legfrissebb információkat nevezetesen. Kérdés persze, hogy vagy, vajon a frakciók módosítói tartalmazzák ezeket, vagy maga a jelentéstevő lesz ennek felelőse. Szerintem a jelentés iránya, alapiránya helytálló, megfelelő. Van persze rajta finomítani való egyes pontok van különösen, különösen az elmúlt hetek fejleménye alapján volna módosítani való. Elemzéseket is tartalmaz. Három hete, egy hónapja kérünk bizonyos változásokat, ezek egy része valósul csak meg azóta a szövegben. Ezeket a témákat is szerepeltetni kell tehát. És fontos, hogy a jelentés ne, az, ne csak úgy lebegjen az űrben, hanem összefüggésben helyezve legyen értelmezhető. A tanács és a bizottság vetületeit is, vagy azokkal való kapcsolódást is kiemelve. És a végső kérdés, ahogy Olesmit is feltette, mi lesz a végeredménye mindennek? Két hibát kéne elkerülnünk. Egyrészt nem szabad, hogy egy túl diplomatikus szöveg jöjjön létre, aminek igazából semmiféle jelentése nincs. Másrészt pedig az is elkerülendő, hogy a szöveg pusztán a frakciók közötti erőegyensúly fogja legyen, és egy olyan jelentés jön létre, amit aztán a maga a jelentéstevő sem ismer már fel. Tudjuk, hogy ez megtörténhet, és meg is történik olykor a parlament gyakorlatában, nem is olyan régen is volt erre példa mármint az utóbbi hibára. Ezért éltem az előbbi javaslatommal, hogy koncentrálnunk kell a lényegi kérdésekre. Ha mindenki a saját személyes programját erőlteti, a klímaváltozást, a zöld energiát, a KKV-kat, kiki a maga veszőparipáját erőlteti csak, akkor végül nem tudunk egy minőségi kompromisszumra jutni, és ezt végső soron a szöveg maga a jelentés sínli meg. Szerintem egy olyan fogalmazó bizottságot kéne hozzá létrehoznunk, ahol 5-6 fő témát tudunk meghatározni, ebben megállapodni, és aztán lehet ezeket továbbírni. Például az EU és a globalizáció viszonya lehet egy ilyen fő téma, erre mindenki persze be tudja terjeszteni a saját módusát. Ole Schmidt a nemzetközi kereskedelem szempontjából egyesek a szabályozói oldalt erősítenék, mások is a protekcionistább megközelítést alkalmaznának, de ha mindenki a saját oldaláról közelíti meg ezt a kérdést, akkor nem jön létre egy olyan válasz, ami voltak éppen a közvita lényegét érinti, azaz, hogy mi is a viszony az EU és a világ többi részek között. Ugye mindenki szeretné elkerülni a protekcionizmust is, meg a teljesen leszéfer szabadjára engedett gazdaság gazdasági érdekeket is. Tehát ezek a gondok újra és újra felbukkannak. A jelentéseinkben, az Econ jelentéseiben gyakran, vagy az alternatív befektetési alapok kérdése is ide sorolható. Tehát igyekeztünk többségi álláspontokat kialakítani ezekkel kapcsolatban korábban is, a liberálisok részéről is támogatást kapott ez, de egészében egy munka alapot kéne létrehoznunk, azonos kötelezettségeket is meghatározva, milyen mértékben nyissuk meg gazdaságainkat a globális piacon, illetve mennyire védjük piacainkat, milyen szabályokat hozzunk létre, amelyek az Európai Unión belül is érvényesek, meg globálisan is. Ezekről vitát kell folytatnunk. Nem szabad, hogy egy csatát kezdjünk el a frakciók között a módosítók érvényesítésére, hanem olyan eszmecserére van szükség, amely kompromisszumra vezet bennünket ezekben a lényegi kérdésekben. Ide sorolható a stabilitási és növekedési paktum ügye is, vagy a vita, amely a gazdasági megszorítás és a gazdasági növekedés között fennáll. Franciaországban ez komoly közvita tárgya, nyilván máshol is. Vagy az, hogy azok a kockázatok, amelyek az államadóságból származnak, miképpen kezelhetőek, illetve a gazdasági és növekedési paktum betartatásának garanciái is fontosak. Nagyon jól tudjuk azonban, hogyha minden tagállam radikálisan ö, csökkenti államadóságát, illetve a, az államháztartás hiányának csökkentésre törekszik, akkor ebből előbb-utóbb óhatatlanul re- recesszió lesz. Tehát az Európai Unión belül is látnunk kell, és az sem indokolt, hogy hogy minden vállalat beruházzon, és, mert akkor túlzott kapacitások jönnek létre. Tehát ezeket az ellenmondásokat nyilvánvalóan látni kell, és ez nem baloldali vagy jobboldali ideológia függvénye, hanem tényleges, valós tények, és felelős válaszokat kell találnunk erre, ez az Európai Parlament feladata. Megérte persze a prioritások különbségét és a politikai megközelítések különbségét, mégis közös megoldásokat kell találnunk ezekre a kérdésekre, és nem az a cél, hogy a legerősebb frakció álláspontja érvényesüljön. Nem vagyok meggyőződve afelől, hogy jó megközelítést alkalmazunk e tekintetben. Ezért ott már Karasz javaslata, mi szerint szerezzünk még egy hetet az egyeztetésre, mindenképpen helyén való, és élnünk kell ezzel a lehetőséggel, annak érdekében, hogy jó minőségű jelentés jön létre, mely megoldásokat is szül, és nem csak tovább folytatja azt a meddő vitát, amelyet már épp elég ideje folytatunk. Intelligens, elegáns megoldásokra van szükség. Nagyon köszönöm, elnök úr. Pervansnak is köszönöm azt a rengeteg munkát, amit nyilván elvégzett. Nem is tudom, hogy hol kezdjek hozzá. Ez, ha őszinte akarok lenni, nagyon nehéz egy olyan dokumentummal amelybe valaki a szívét, lelkét beletette, beleöntötte. Nehéz eh, a tényeket eh, objektívan értelmezni. Hogyha én írtam volna, akkor ugyanezen tények alapján teljesen más dokumentum született volna. Hát ezért vagyunk politikusok. Én ezért nem is mennék végig részletesen a jelentésen, hanem inkább Pascal felvetésére reagálnék, hogyan tovább. Szerintem nem érdemes mindenkinek eh, ugyan azt a jelentést átírnia, ugyanolyan tények alapján más következtetésre jutnia. Nem, talán kicsit ki kellene szűrni belőle valamennyi politikát, hiszen a következtetéseket nem tudjuk mindannyian, eh, nem osztjuk mindannyian, de azon kell elgondolkozni, hogy mik a fő okok és mik a fő következmények, hatások adott volt a szerkezet a jelentésnek, de jelenlegi szövegből nem derül ki világosan, hogy mi okozta, mi lett a hatása, és mik a szakpolitikai következményei. Hogyha valakinek odadnánk ezt a szöveget, akkor biztos vagyok benne, hogy nem tudná megmondani, hogy pontosan milyen következtetést próbálunk itt jutni ebben a szakbizottságban. Remélhetőleg konszenzusra eh, jutunk ez ügyben még a kompromisszumos megbeszélések előtt. Nem is tudom, hogy hogyan tovább, biztos vagyok benne, hogy nálam nagyobb tapasztalattal rendelkező kollégáim majd megmondják, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, de az, hogy a frakciók külön-külön leülnek, és mindenki ír egy másik jelentést, akkor megint csak több mint ezer módosító lesz, ami teljesen nevetséges lenne. Ezért talán még ma meg tudjuk találni a módját annak, hogy hogyan vigyük tovább. Olyan rengeteg információt kell, egy annyira széleskörű, szerteágazó téma ez, hogy ennek a módosítása hiba lenne. Egy olyan jelentést kell elfogadnunk, amely mindenki számára elfogadható politikailag, és ami szakpolitikailag is előre viszi Európát. Sajnálatomat tudom kifejezni. Én nálam senki sem kritikusabb a beruházási bankokkal, befektetési bankokkal szemben, de nehéz kemény tényeket találni. Rengeteg vizsgálat folyik világszerte, és ez ideig nagyon kevés vádemelés került sor, ezért nem szabad e, ilyen könnyedén vádakkal dobálózni a 181-esre hagyutálják. Az újságírók olyan rengetegszer kérdeztek a 181-es bekezdéssel kapcsolatban, eh, amelyben feszültjük a tagállamokat a Goldman Sachs bolykottálására. Eh, nem tudom, hogy ilyet hogy hagyhatnánk benne ebben a dokumentumban, hogy fogunk eh, majd valak, egy olyan szöveget elfogadni, hogy mindenki számára elfogadható, a 102-es bekezdésben a regionális tervezésről beszélünk, a mobilitás eh, csak a szegények, a nagyon szegények és nagyon gazdagokat érinti. Szerintem a sokan nem osztják ezt a véleményt. Az Egyesült Királyságban éppen, hogy nagyon nagy a eh, mobilitás. Nálunk például az egyetemi felvételi kérelmek 16%-a más uniós tagállamok eh, állampolgáraitól származnak, tehát nálunk igenis van mobilitás. Még egyszer mondom, valahogy a politikai hangsúlyt kell tompítani, és inkább arra koncentrálni, hogy mi vezetett a válsághoz, és hogy hogyan lábaljunk ki belőle. De biztos vagyok benne, hogy Pervans szívesen tárgyal majd velem egy esetleges megoldásról. Sven Gigold a következő. Nos, úgy tűnik ez a konstruktív paráti visszajelzések körét futjuk, Fontos is ez, mert közös érdek fűződik a jelentéshez. Függetlenül attól, hogy ki mit gondol a jelentésről a frakción belül, a saját frakcióján belül. Az közös érdek, hogy egy erőteljes jelentés jön létre, erős üzenetet hordozva. És a jelentés üzeneteiben már nagyon sok tartalom van most is mert a jelentés igyekszik integrálni az új beruházások szükségességét, a szabályozás szükségességét csak úgy, mint a gazdasági újraelosztás és a zöld gazdaság fontosságát. Tehát van ebben tartalom, vannak itt kulcsüzenetek, melyek alapjai lehetnek egyfajta keresztezésnek, illetve frakcionák nyúló egyetértésnek. Azért néhány rövid gondolatot azért fűznék a tartalmakhoz magam is. Nem ismétlem meg azokat a pontokat, ahol nyilvánvalóan egyetértünk a jelentéstevővel. Inkább arra mutatnék rá, azokra a pontokra, ahol bizonyos kételyek merülnek fel. Az egyik ilyen a kulcs kérdés bármely zöld párbelinek az a koncepció, miszerint a környezetvédelmi válság miképpen helyezhető összefüggésbe. Szerintem a környezetvédelmi válság jó rész társadalmi válság, hogyha globális szempontból vizsgálj. Azaz egyre több ember szeretne egy bizony, magas szint, olyan magas szintű fogyasztást megélni, és olyan égestílus folytatni, ahogy mi élünk. Ilyen formán túlfogyasztjuk a, forrás, a természeti erőforrásokat, és ez nem pusztán sokkal több ez, mint egy, egyfajta éghajlatválság, hanem ez a felhasználás válsága, a természeti erőforrások válsága, az árképzés válsága, ilyen formán gazdasági válság is, és ehhez kapcsolódik a fajok sokféleségének válsága is. Ilyen formán a környezetvédelmi gott összefüggésbe, perspektívába kell helyezni a globális észak és dél közötti ellentmondás viszonyrendszerébe, amely ma, naps, ma már nem egy földrajzi értelemben vett ütközés pusztán, és többet jelent ez a válság, mint egy energetikai vagy beli kérdést, hanem a bolygó minden vetületének, minden dimenziónak túlhasznosításáról van szó, és ezt erre gondolnunk kell a megoldásokban is, a gazdaság zöldítésében. Ez nem csak energetika kérdése, hanem forráshatékonyság, illetve pusztán az egyfőre jutó anyagi javak volumenéről is szó van, meg a technológiákról, annak felméréséről, hogy egy-egy egy főre milyen mennyiségű javak juthatnak, mennyit lehetséges egyáltalán egy főre jutóan felhalmozni, felhasználni. Tehát, hogy jelentést is ilyen módon kell perspektívába, összefüggésébe helyezni, hogy mennyire zöldíthető ki a gazdaság egyrészt, mit jelent ez az egyes ágazatokban, hol lehet erőteljes munkahelyteremtési lépéseket tenni a jövőben, mert hogy igenis szükség van a gazdaság átállására ebben az irányban. Végül pedig a jelentés be a nemek közötti egyenlőség perspektíváját is el kell helyezni bizonyos módosítókkal, a válságnak ezt az oldalát is felvetve, illetve a válság magyarázatában felmerül egy bizonyos probléma. Abban nevezetesen, hogy hogyan tekintünk a válságokajra. Ha azt nézzük, mondjuk a 32-es, 33-as pontban, amelyek szerintem kulcs fontosságúak, és ahol arról van szó, hogy hogyan született, hogyan jött létre a válság, hogyan fogant, úgymond, akkor azt kell mondanunk, hogy egyrészt valóban bőven állt rendelkezésre olcsó pénz, olcsó források, ez igaz, ugyanakkor különbséget kell tennünk a magyarázatban, mert hogy a pénzbuborék a egyes elemei pozitívak voltak, mások károsak. És ezt a distinkciót meg kell vonnunk. Mindannyian hasznát látnánk annak, hogyha ennek a monetáris buboréknak az egyes elemeit világosan meg tudnánk különböztetni. Az úgynevezett politikai jobboldalnak is el kell fogadnia azt, hogy az egyenlőtlenség, a társadalmi egyenlőtlenség is hozzájárult e pénzbuborék létrejöttéhez. Ugyanakkor az úgynevezett politikai baloldal is el kell fogadja, hogy a túlzottan alacsony kamatlábak is gondot jelentettek, és a kormányok túlköltekeztek az államháztartások, és itt ez, ez is az eladósodást erősítette. Tehát nem szabad a, a, a régi, régebben, múltban gyökerező hitünknek megfelelően egyoldalúan értelmezni a, például az államháztartások eladósodását. Kétségeim vannak a felől, hogy vajon ragaszkodnunk kell e ahhoz az érvhez, miszerint alapvetően a közszektor eladósodása nem is jelent olyan nagy problémát. Efelől kételjeim vannak ugyanakkor a politika jobb oldalnak is el kell fogadnia, hogy a magánadóságok robbanásszerű növekedése is gond, és ezt is kezelni kell, szabályozni kell, valamiképpen kormányozni kell. Tehát ki kell vezetnünk az ideológiát e vita terepéről, és ezt a módosítók tárgyalása során, hogyha sikerül az ideológiát kivenni ebből a kérdéskörből, akkor valóban az állampolgárok érdekeit szolgáljuk, valóban tudunk hozzáadott értéket kínálni nekik. Elnök, köszönöm, Kaveráti úr. Grazie Presidente, volevo fare prima una rapidissima... Köszönöm, elnök úr. Először is a munkamódszerünkkel kapcsolatban. Ahogy azt jó néhányan elmondtak már előttem, Nagyon hasznos lenne, ha kaphatnánk egy hetet. De jó lenne, hogyha ez alatt a hét alatt nem csak módosítókat dolgoznánk ki, hanem hogyha a frakciók megpróbálnak egymással leülni, és minél szélesebb konszenzust kialakítani e kérdésben. Az teljesen normális dolog, hogy valaki módosító indítványokat nyújt be, de nem szabad elhinnünk azt, hogy egy módosítóval meg tudjuk változtatni a jelentés egészét, inkább csak tovább torzítjuk és érthetetlenné tesszük. Ennek áll fenn leginkább a veszélye. Néha jobb eh, ellenvéleményen lenni, világosan, eh, mint fél megoldásokkal kompromisszumra jutni. Nem tudom, hogy a több többiek, a kollégáim is osztják-e véleményemet, de remélhetőleg most hatékonyan tudunk majd megállapodni. A legutóbb is elmondtam már, hogy üdvözlöm ezt a jelentést, nem csak a tartalma miatt, hanem azért, mert megáll jól, megáll a lábán, de érdemes kiegészíteni az elmúlt napok, hetek eseményeivel, amelyek roppant fontosak és kényesek. Egyetértek azokkal, akik előttem elmondták, hogy eh, sokan azt gondolják, hogy az egész történet az adósságról szól, az adósság leszorításáról, és az egyes tagállamok finanszírozásának stabilitásáról. Nem akarom azt a eh, benyomást kelteni senkiben, hogy ezek marginális kérdések, de nem társadalmi megalapodásra van szükség eh, a kérdésben, hogy a gazdaság eh, felendítése hogyan mm, folyik. Fair társadalmilag elfogadható, fenntartható, hiteles szakpolitikákkal lehet újra beindítani az európai gazdaságot, és akkor a fellendülés, mint egy elkerülhető, hogy a, a felendülés sokak számára túlzott fájdalommal, nehézségekkel járjon. Tudjuk, hogy az egyes tagállamok különböző döntéseket hoztak, különböző választásokat tettek, tehát mindenki más mutat választott, nem egyfele halad mindenki. Nehéz nem megformálni ezzel kapcsolatban egy véleményt. Tudjuk, hogy általában a szigor mellett döntöttek, de ennek vannak bizony árnyoldala is. Amikor a parlamentben vitázunk, szavazunk erről a szövegről, több százezer európai munkás mozgathatnak meg a szakszervezetek, nem egyes országokból, hanem Európa egészéből. Fel kell készülnünk arra, hogy komoly Fennáll annak tehát a veszélye, hogy komoly tüntetésekkel fognak eh, tiltakozni. Az európai kohézió történelmi folyamat nem csak Görögország esetében, hanem más tagállamok esetében is szolidárisaknak kell lennünk. Nem csak Görögországban, máshol is komoly társadalmi felbojdulást vált ki a megszorítás, a szigor. Ezért fontos, hogy a jelentés rámutasson, hogy fenntarthatónak kell lennie ennek a folyamatnak. A munkavállalók vállalatirányításban és döntéshozatalban való részvétele is felmerült, mint központi kérdés, erről beszélnék. Életem legnagyobb részét munkavállalókkal azzal töltöttem, hogy munkavállalókat tárgyaltam, de azt nem várnám feltétlenül a munkavállalóktól, hogy a saját megtakarításaikat a cégbe fektessék. Szerintem ez egy populista ötlet. A munkavállalók képviselete az igazgató tanácsban, már csak az érdekeik védelme miatt is fontos, de az, hogy a megtakarításaikat a cégbe pumpálják, és annak részvényesévé társ tulajdonosává váljanak, ezzel nem értek egyet. hogy azt hiszem, hogy sokkal rosszabb lett volna a helyzet, hogyha a tönkrement cégekben a munkavállalók is részesedéssel rendelkeztek volna. Riza Ferreira. Um, Köszönöm. Köszönöm. Én már egyszer felszólaltam ezzel a jelentéssel kapcsolatban, amit egyébként igen teljesnek találok, de mégis egy dolgot figyelembe kell vennünk. Sok kollega már mondta, hogy az európai polgárok abban a helyzetben találják magukat, hogy elveszítik a munkahelyüket, illúzióikat, teljesen ki vannak ábrándulva az egész Európai Uniós projektből. És ezért gondolom azt, hogy ezt a jelentést újra kell indítanunk ezt az egész európai projektet, és a tanácsot cselekvésre kell eh, rávenni. Olyan helyzetbe hozva magunkat, hogy eh, azt tegyük, amit a választóink eh, elvárnak tőlünk, amiért ide küldtek bennünket. Azt gondolom, hogy a módosítók benyújtásának a szokásos módja el fogja torzítani ezt a jelentést, pedig ez egy értékes jelentés. Én azt gondolom, hogy a, úgy kéne eljárnunk, hogy mondjuk négy témát kiválasztunk, négy üzenetet, amelyet megtartunk, és a végén mindenképpen ez a négy üzenet, négy téma jelenjen meg a jelentésben, bár nem tudom, hogy ezt hogyan fogjuk tudni elérni, talán egy konszenzus kialakításával. Az első téma, ami szerintem nagyon fontos, az az Európai Unió célkitűzéseinek megújítása, illetve azoknak újra napirendre helyezése. Az Európai Unió célkitűzései nem gazdasági célkitűzések, politikai célkitűzések, a demokráciával, a szabadsággal kapcsolatosak, hogyha 20%-át a népességnek leírjuk, mert szegény, mert ki van szorítva a társadalomból, akkor nyilvánvaló, hogy az ő szabadságuk és az ő demokráciájuk, vagy számukra a demokrácia teljesen más lesz, mint a többiek számára. Tehát ezeket a, a célkitűzéseket újra napirendre kell tenni. És ez egyébként benne van részben ebben a, a szövegben. Másik dolog, második dolog egy globalizált világban ahhoz, hogy ezeket a politikai, demokratikus és gazdasági demokratikus célokat elérjük, a, ahhoz meg kell változtatnunk az egész addig csupán a belső piacra építő gondolkodásmódot, és azt gondolom, hogy el kell felejtenünk azt, hogy, illetve a, a foglalkoztatásra és a növekedésre kell mostantól koncentrálnunk. De ahhoz, hogy ezt megtegyük, politikailag igazolnunk kell ezt a paradigmaváltást. És el kell döntenünk, hogy hogyan lehet Európát vonzóbbá tenni a cégek számára, hogy ide jöjjenek, mert globalizált világban nekünk el kell érnünk azt, hogy a vállalkozók inkább itt fektessenek be, és ne Latin Amerikába, Afrikába vagy Kínába. Ez azt jelenti, hogy egy strukturált tabb gondolkodásra van szükség, mint amit eddig csináltunk. Meg kell fogalmaznunk az európai érdekeket egy globalizált világban. Az európai érdek a globalizált világban azt jelenti, hogy egy külvilágra nyitott gazdasági politikát kell kitalálni. Nem, protekcionizmus, nem protekcionizmusra gondolok, hanem egyszerűen csak arra, hogy a külvilággal szemben megfogalmazzuk és megvédjük az érdekeinket. Befelé pedig az iparpolitikánkat kell meghatároznunk. Ez a két téma egyébként szerepel a 2020-as célkitűzésekben, és új a Lisszaboni stratégiához képest, de jelenleg nem sok tartalma van. Amikor iparpolitikáról beszélek, akkor egyrészt beszélek a kisvállalkozásokról és a nagy hajó cégekről is, ezek benne kell, hogy szerepeljenek a jelentésben. Ami pedig a pénzügyi piacot és annak szabályozását illeti, azt gondolom, hogy az alapvető gondolatok benne vannak a szövegben, nagyon komoly szabályozási munkára készülünk, és ez benne van, egy számos pro, pro, pontban ez meg van fogalmazva. Ugyanakkor az európai pénzügyi alap konszolidálása a közelmúlt tapasztalatai fényében továbbra is bilaterális vagy multilaterális. Az eurókötvények eh, kérdése merül itt fel a tranzakciókat terhelő tax eh, adók, illetve a egyéb olyan dolgok, amivel foglalkoztunk eh, szabályozás címszó alatt. És ezt ebben a jelentésben is meg kell jeleníteni. A negyedik nagy téma, amely szintén szerepel az 59-től 72-ig terjedő bekezdésekben, az a gazdasági és pénzügyi túlélésünk feltételei. Itt vannak problémák, amelyeket ez a jelentés azonosít, ugyanakkor nem teljesen világos, hogy mi az üzenetünk. Pedig szerintem fontos, hogy világosan fogalmazzunk. A gazdasági és politikai unió teljesen más teljesen más, eh, a, mint a versenyképesség, mert a versenyképesség eltér tagállamról tagállamra, egyenlő esélyekre van szükség a tagállamok között. A stabilitási és növekedési paktumot meghaladta az idő, már nem eh, biztosít fejlődést. Teljesen egyértelmű, hogy vannak olyan területek, amelyekre belső kompenzációs mechanizmusok, amelyek belső kompenzációs segítségekre, támogatásokra szorulnak. Ez nincs benne a költségvetésben, és nem vesszük figyelembe, hogy az egyensúlytalanságok, az elte, a különbségek ügyes térségek között növekedtek az Európai Unión belül. Ezzel foglalkoznunk kell, ezen gondolkozni kell, mert a probléma az nem az államadóság, államadóság mindig lesz, ugyanakkor, ha nem foglalkozunk vele, akkor az az emút képes lesz megölni, elpusztítani. Foglalkozni kell a csalásokkal, a statisztikákkal, és nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a fizetéseknek kompenzációs mechanizmus nélkül követniük kell lefelé a csökkenő termelékenységet. Hogyha az Unióban a megélhetési költségek általában azonosak, vagy nagyon ö, hasonlóak, akkor legyenek a fizetések is hasonlóak, de jelenleg ez nem így van. de hát ugye ez már tíz éve benne van a gazdasági és pénzügyi unióról szóló szövegekben, most pedig akkor tényleg meg kéne fogalmaznunk olyan javaslatokat, amelyek megoldják eh, ezt a problémát. Ez a négy dolog kéne, hogy hangsúlyos legyen ebben a jelentésben. Monsieur le Président, je trouve que M. Koferati a tout à fait raison quand il dit que des fois une dissension. Köszönöm, elnök úr. Koferáti úrnak teljesen igaza van. Néha nincs értelme az üres kompromisszumoknak, vagy az üres beszédnek, ehhez képest akár a konfrontáció is jobb megoldás. A természetesen Tehát ha hasznos dolgokat akarunk itt tenni, és nem csak civilizációs csatákba bocsátkozni, akkor egyfajta globális jövőképet kell felvázolni. És jobban megértenünk mindazt, ami történik, mert Európa nem csak jobb oldal, vagy csak bal oldal. Nincs értelme egy olyan dokumentumot elfogadni, amely eh, kizárólag szocialista gondolatokat tükröz, vagy eh, jobboldali gondolatokat és logikát tükröz. Ennek semmi értelme, és nem gondolom, hogy eh, ez legitimitást biztosítana nekünk azon emberek előtt, akik várnak tőlünk valamit. A széles megegyezés vagy konszenzus megteremtéséhez azt gondolom, hogy érdemes lenne néhány dologra koncentrálni a figyelmünket. Természetesen lesz ellentmondás. És természetesen továbbra is lesznek eltérések Európában. E, és sajnálom, hogy a baloldalnak ezt kell mondanom, de már eddig is a válság előtt is magasak voltak az államadóságok Európában. Magasabbak, mint a háború utáni helyzetben bármikor. Tehát nem lehet ezt csak úgy elfedni, és azt mondani, hogy hát egy kis szerepet ez is játszott, de egyébként az államnak továbbra is költekeznie kell. Hogyha költekezik, akkor tudjuk, hogy mi lesz a vége. A déli tagállamok már ennek az útnak a végére értek, de ez bekövetkezhet, az északi tagállamokban is. Tehát nem gondolom, hogy költekezéssel megoldjuk a problémát, mint a múltban próbáltuk. Ami pedig a megszorítások kontra, kontra növekedés vitát illeti, ami elsősorban Franciaországban, illetve a francia nyelvű országokban zajló vita, vitát illeti, azt gondolom, hogy itt azt kell megnéznünk, hogy a megszorítások után milyen típusú növekedésre van lehetőség, vagy akár meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy egy darabig nem lesz növekedés. Úgy tűnik, hogy rögeszményké vált ez a növekedés. Ez olyan, mint amikor rögeszményké vált a kis- és középvállalkozások támogatása, amivel nekem semmi gondom, mert én, nekem is van KKV-s hátterem, de az, hogy már az ennedik programot találjuk ki a kis- és középvállalkozásoknak ahhoz, hogy véget érjen a válság, teljes foglalkoztatottság alakuljon ki, és beinduljon a növekedés, ennek semmi értelme, mert nem fog bekövetkezni, ezt mindenki tudja. Nincs értelme egy újabb KKV-s programot összerakni. Ehelyett úgy kell elemeznünk a helyzetet, hogy megértsük, hogy Európában nem tudjuk azt biztosítani, hogy olyan új növekedési módszereket találjunk ki, amelyek mindegyike végül is a további költekezésre szorítkozik, és meg aláássa az egyensúlyát az államháztartásnak, illetve a társadalombiztosítási eh, rendszereknek. A társadalombiztosítási rendszer is egyébként része az államháztartásnak. 60-70 eh, százaléka a eh, TB a, a kiadásoknak, az állami kiadásoknak ilyen jellegű jóléti TB kiadás, aminek nincs értelme. Mert ezt csak a csodavárás követi. Ugye csodát várnak Dél-Európában, mi pedig azt kérjük tőlük, hogy valami megszorító csomagot alakítsanak ki, másolják le azokat a dolgokat, amelyek máshol, Európa más részeiben, például Lettországban működnek, legyen ez akár a bérdefláció, mint megoldás, nagyon kevés közgazdász képes megmagyarázni, hogy milyen folyamatok zajlanak itt. De úgy tűnik, hogy úgy tűnik, hogy sokan még mindig a csodákban hisznek, és azt hiszik, hogy az egész világ egy lurd vagy egy Fatima. És az, ebből nekünk tanulnunk kell. Miért kérjük ezt a, ezeket a dél, dél-európai országokat arra, hogy megszorításokat alkalmazzanak. Csértelme akkor, hogyha valaki azt hiszi, hogy a megszorítások vezetnek a konszolidációhoz és a fellendülés. Ami pedig a kormányzás minőségét illeti, Természetesen nekem nincsenek emlékeim arról, hogy száz évvel ezelőtt mi történt. De én úgy olvastam, hogy 1929-ben az amerikai szövetségi költségvetés az akkori GDP-nek az egy százaléka volt. Ez akár inspirálhat is bennünket, mert az EU költségvetése szintén egy vagy 12 százaléka az EU GDP-ének. Tehát úgy tűnik, hogy Európában teljes egyet nem értés van arról, hogy hogyan oldjuk meg a dolgokat. Költségvetési szuverenitásról beszélnek, ami a szuverenitásnak úgymond az alfája és omegája. Nincsen egyébként költségvetési szuverenitás Európában, sem formális, sem de facto. Tehát nincsenek új források, amelyeket be lehet pumpálni az EU költségvetésekbe. Az EU költségvetésébe. Nem az a válasz, hogy megerősítsük, megerősítsünk egyes intézmények. Nekem tetszik a 154-es, de azt gondolom, hogy ez, ez hat, ezen hat hónap múlva e fölött eljár az idő. Teljesen egyértelmű, hogy hogy nem gondolkozhatunk föderális budgetben, költségvetésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Ön az első elnézést. Polimara úr volt az első, aki szót kap elnézést. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα επί του διαδικαστικού θα ήθελα να εκφράσω τη συμφωνία μου με την παράταση κατά... Köszönöm szépen, eljárás jogi szempontból mondom, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, hogy egy héttel meghosszabbítjuk a módosító benyújtásának határidőt. Ez kiváló hír, mert reményt ad arra, hogy dűlőre jutunk közös pontokat tudunk meghatározni. Az is nagyon fontos ugyanakkor, hogy az Európai Parlament gyorsan elfogadja ezt a jelentést. Még a nyári szünet előtt megtegyük ezt. Ennek stratégiai fontossága van, hiszen a válság jelei körülöttünk vannak, folyamatosan terjed a válság, ezért döntő fontosságú az, hogy az Európai Parlament, a közvélemény az európai állampolgár előtt bizonságot tegyen arról, hogy újját a helyzet ütőerén tartja, és a jelentésben azt is megfogalmazza, miben áll a válság, és milyen kiútakat találhatunk ebből. Ilyen értelemben tehát rendkívül fontosságú Beres asszony, asszony jelentése, mert egyrészt koncentrál a válság kiváltó okaira, és ha nem tudjuk pontosan meghatározni, precíz módon, a válság okait, és nem elemezzük azokat mérehatóan, akkor bizony nyilvánvalóan nem leszünk abban a helyzetben, hogy teljesítsük azokat a várakozásokat, amelyeket az állampolgárok támasztanak velünk szemben. A szakbizottság az célja, tehát az kell legyen a jelentés kapcsán, hogy megragadjuk az okokat, melyek ide vittek bennünket, és célokat határozzunk meg. Az első cél a megfelelő következtetések levonása, ezt követően pedig javaslatokat kell megfogalmaznunk, meg révén egyrészt a válság hatásait tudjuk tompítani, másrészt elkerülhetünk a jövőben, megelőzhetünk hasonló válságokat. Ez kell legyen tehát a munkánk homlokterében ez a fő cél. A második cél pedig az lehet, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, amelyek révén ö, enyhíteni lehet a válság fájdalmas hatásait az állampolgárokra, az állampolgárok életkörülményére, munkahelyére gyakorolt hatásokat, és általában a bizonytalanság érzetet ö, csökkentsük az állampolgárok körében. Ezek tehát azok az fő célok, amelyekkel úgy irányítsanak bennünket a jelentés körüli munkálkodásunkban. És aztán még, ha megengedik, visszatérnék egy olyan pontra, amely konkrétan felmerült a vita során többször és néhány megjegyzésem is volna. Először is, a szakbizottságban több alkalommal, és általában a parlamentben is, gyakran esik szó arról, hogy mi történik Görögországban most. Számtalan alkalommal hallunk véleményeket Görögország felelősségére rámutatva, és általában Dél-Európa felelősségét kidomborítva. Szerintem eljött az idő, ideje annak, hogy megfizetjük ennek az árát most, és az elmúlt hetekben kialakult helyzet elemzése, az euróválság, illetve az eurózónán kívüli események értékelésében nem nagyon volna termékeny, és nem is volna nagyon hiteles az állampolgárok szemében, hogyha azt igyekeznénk kimondani, hogy a helyzet oka, a most kialakult helyzet oka kizárólag Görögország, és csak Görögországot jelölnénk meg bűnbakként, nem látva a többi okot. Görögország GDP-je pusztán 3%-a az EU teljes költségvetésének, mert az európai tagállamok összes költségvetésének, úgyhogy e, azzal nem sokat mondunk, ha Görögországon mutogatunk, szélesebb összefüggésében kell vizsgálni a válságot. Nem szűken a dél-európai, vagy azon belül Görögország államháztartási problémájára gondolva. Tény, hogy vannak strukturális problémák, és az eurozóna irányításában is vannak gondok, meg általában a gazdaság irányítási rendszerben is. A probléma az, hogy a piacok, világpiacok összekapcsolódnak, és ezek erősen hatással vannak a gazdaság irányítására. Ennek semmi köze a politika ideológiához, ezek tények. És nagyon kézzelfogható, mindenki számára szemet szúró tények. Ez van az első gondolatom. Aztán hasonló fontosságú az is, hogy megértsük, mi a teendő most. És nagyon érdekes javaslatok olvashatók ezzel kapcsolatban is, Pervans jelentésében, illetve a vita során felmerült hozzászólásokban is. Szerintem arra van szükség, hogy szigorúban alkalmazzuk a stabilitás és növekedési paktumot, és jobban hagyjuk végre. Ebben azt hiszem mindenki egyetért, ugyanakkor hozzá kell tegyük azt is, hogy amire nincs szükség viszont a jövőben, az új választóvonalak meghúzása a dél és észak között, az új és a régi találmak között. Ilyen árkokat nem, kell, nem szabad ásnunk. Ami levonható tanulságként a válságból, az az, hogy több Európára van szükség, több integrációra, erősebb kohézióra a tagállamok között az Európai Unión belül, és jobban végre kell hajtani a közös szabályokat. Ezen túl viszont egyensúlyra is szükség van, kiegyensúlyozottságra. Kiegyensúlyozott szabályokra, ami a költségvetéses stabilitásit is lehetővé teszi, stabil államháztartási gazdálkodást, olyan közös szabályokról van szó tehát, amelyek garantálhatják a fegyelmet és a stabilitást a költségvetésekben. Ugyanakkor meg kell védnünk a munkahelyeket, és a fenntartó fejlődés felé kell vinnünk a gazdaság fejlődését. Ha megengednek egy utolsó gondolatot, nagyon sok szó esett Európában, és a világ több részén is, több részén is, de főleg Európában, arról a problémáról, amely a demográfiai sajátságainkban, az öregedő társadalomban ragadható meg, és ez a társadalombiztosítás mérható reformját is megköveteli, erről közvita folyt Görögországban, Franciaországban, meg máshogy is. És úgy tűnik, ezzel kapcsolatban nincs lényegi, tényleges megoldást nyújtó javaslat nem folyik, bár folyik vita, de nem folyik méreható és a lényeget megragadó vita az öregedő társadalmak problémát taglalva, illetve a születések arányszámának alacsony voltát taglalva, holott ez Európa jövőjét érintő lényegi gond. Ezügyben ö, vitát kell kezdeményezni. Nem oldhatjuk meg a problémáinkat, ha pusztán arra korlátozzuk a lépéseinket, hogy például a társadalombiztosítási rendszert reformáljuk meg. Ez szükséges ugyan, de nem elégséges. És nem ö, orvosolja a baj gyökerét. Az egyik fő prioritásunk az kell legyen, hogy megfelelő ösztönzőket hozunk létre a születésszámot növelve Európában, mert hogy a tagállamok helyzetét vizsgálva nyilvánvaló ennek szükségessége, hogy ösztönözzük, bátorítsuk valamiképpen a gyermekvállalást. Kiitoksia puheenjohtaja. Köszönöm elnök úr. Talán ez a plusz egy hét elég lesz arra, hogy a politikai frakciók elgondolkozzanak azon, hogy mik azok a legfontosabb üzenetek, amelyeket kommunikálni kívánnak ebben a jelentésben. Hogy legalább, hogy maximum két-három fő üzenet köré összpontosuljon a szöveg. Ezen kívül a kiváló elemzést tartalmaz ez a jelentés de emellett az is egyértelmű, hogy erős, komoly hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságra van szükség, amely a pénzpiacokat felügyeli. Hiszen, hogyha kockázatot közösen kell viselnünk, a kockázatot eh, közösen kell vállalnunk, akkor közös az a felelősségünk is, hogy elkerüljük a hasonló eseteket a jövőben, elhárítsuk ezeket a potenciális veszélyeket. Olyan intézkedéseket kell foganatosítanunk, amelyek biztosíthatják, hogy nőjenek az adóbevetelek, bevételek, és megszűnjenek Európában az adó paradicsomok. Ez tehát nem teljes adóharmonizációt jelentene, de olyan adóügyi koordinációt, amely valóban intelligens módon e, zárja be a meglévő kiskapukat. Van egy dolog azonban, ami engem kissé zavart, érdemesebb, érdemes lett volna mélyebben elemezni eh, a, az adósságot, az eladósodottság mértékét. Van jó és rossz eh, éjszakai krém, van jó és rossz eh, koleszterin, ugyanígy van jó és rossz adósság is. Hiszen, hogyha a társadalmi jót szolgálja az államadóság, akkor nem feltétlenül ördögtől való gondolata az állam eladósodása, főként ha az nem túlzott mértékű, tehát nem mindegy, hogy milyen célt szolgál, mire költjük a felvett pénzeket. Tehát az adózás és a pénzügyi felügyelet kérdései mellett úgy vélem érdemes lenne egy üzenetet küldeni arról is, hogy már egyetemen például a vas, sőt, akár középiskolában is tanítsunk meg bizonyos pénzügyi alapismereteket az embereknek. Nem csak a bankokat le szabad felelősnek beállítani, ha az átlag ember is felelős, hiszen ők akartak gyorsan pénzhez jutni, gyorsan sok pénzt felvenni kölcsönbe, vagy gyorsan sok pénzt keresni munka nélkül a befektetéseikkel. Mi e- polgárok is hívásak vagyunk. Ott, itt az ideje, hogy a reálgazdaságban eh, az alapértékekhez, eh, az erényes, az erényekhez visszatérjünk. A világ legnagyobb elméi azon dolgoznak, hogy olyan pénzügyi eszközöket eh, hozzanak létre, vezessenek be, amelyek alapvetően félrevezetik az embereket. A jó és a rossz pénzügyi termékek között is különbséget kell tudni tenni. Jó lenne, hogyha az egyhetes határidő hosszabbítást arra használnánk fel, hogy elgondolkozzunk, hogy mik a prioritások, mik a fő üzenetek, amelyeket kommunikálni kívánunk a közvélemény, a bizottság és a tanács irányába. Köszönöm szépen. Magam is felírtam a listára magamat, aztán a koordinátorunk Ole is sokat elmondott abból, amit elmondottam volna. Így nagyon rövid azon fogni az én mondandómat. Úgy vélem, különbséget kell tennünk az úgymondott globális pénzügyi válság, technikai értelmezések, illetve az európai mostani válság között. Mert szerintem az európai válságba akkor is beleszaladtunk volna, hogyha nem lenne globális pénzügyi válság. Mert Európában politikai krízist is megélünk. Európában egy keresztúton állunk, és el kell döntsük, hogy jövőben hogyan megyünk tovább. Úgy tűnik számomra, hogy az a hiba, amit elkövettünk, az, hogy nem rendeztük a dolgainkat. És úgy csináltunk mindent tovább, ahogy eddig. Ez pedig nem elégséges, új csapást kell törnünk, ahogy többen elmondották, fel kell vetnünk azt a kérdést, hogy a jövőben hogyan akarjuk újra csinálni Európát. Egy új Európát kell létrehoznunk, egy új alapot a működő Európai Unió és az Eurózóna számára. És ennek súlyos következményei vannak a tagállamok jogállását illetően, az Európai Bizottság és a többi intézmény jogállását illetően is. És ezt szerintem még világosabban ki kéne fejeznünk, mint most tesszük. A visszakbizottságon kell, hogy az elkövetkező 6-12 hónapban végrehajtandó javaslatokat tegyen, méghozzá viszonylag bátor, kihívásokat jelentő javaslatokat kell tegyünk, amelyeket egyébként már most is, a jelenlegi formájukban is helyén valónak tartok. Az, hogy több Európára van szükség, ezt többen kimondták, és valószínűleg nem túl új üzenet ez, ám nehéz egyrészt a az állampolgára felé közvetíteni, meg végrehajtani. A második gondolat, amiről Pascal és mások is már említést tettek, hogy a következtetéseket könnyen érthető formába kell öntenünk, úgy megfogalmazva, hogy ezek a tovább kommunikálhatóak legyenek a végső befogadók számára. Tehát a multiplikátor lehetőségeket meg kell ragadnunk, egyszerű, érthető, de súlyos, fontos üzeneteket továbbadva a közvelemény számára. Ez felveti a kérdést, hogy talán az üzenet szerkesztésében, struktúrálásában nem volna a tennivalónk. És általában a pénzügyi piac egészéről szólva, ugye kimondjuk, hogy ezt szabályozni kell, hogy még hiányzik ez a szabályozás, nem jól működik a pénzügyi piac, ez napirenden kell legyen. Aztán azon struktúrákról is szót kell ejtenünk, amelyekről beszéltünk, Pervans is, Gigold úr is. A, a Bank of England kormányzója is azt mondotta, hogy a struktúrákat kell újra gondolnunk. Azt, hogy nem volna ez szükség kisebb, jobban átlátható egységekre a, a banki piacon. Meg aztán fölmerül a, a, az inszolvencia, a fizetőképtelenségre a szabályozás, de ez mind-mind pénzügy technikai dolog. A másik kérdés viszont az, hogy az európai intézmények miképpen szerepelnek a nemzetközi fórumon, milyen új szerepköröket kap az Európai Bizottság a nemzetközi színpadon, ez egy külön téma. Aztán megint külön téma hogy az egyes tagállamok feladat, ami nem volna el fontos, hogy azon felhíváson túl, hogy a tagállamok tegyék rendbe államháztartásukat, adósságaikat, milyen ennél precízebb követeléseink lehetnének. Ugye a német alkotmányban benne van, hogy az államadóságot bizonyos szinten kell tartani. És az, állam, az alkotmány jelen sért, az alkotmány sérti, hogyha túlzott az adósság, Németországban legalábbis, még világosabban kell felhívni a tagállamokat teendőikre. A válság, a technikai, globális pénzügyi válság, nem az eurozóna válságra gondolok, hanem a globális válság úgy tűnik, kicsit, mintha alábbhagyott volna, ám ez lehet, hogy elhamarkodott döntés. Az Európai Központi Bank éppen az elmúlt napokban publikálta, azt, hogy az e következő két évben 200 milliárd euróra teszi a leírandó veszteségeket. Ha ez tényleg így van, akkor ez egy nagyon súlyos kilátás. És e tekintetben azt is világosá kell tennünk, hogy az eddigi hibákat nem orvosoltuk elég, az eddig lépések nem voltak elégségesek. Aztán úgy tűnik nekem, és az utolsó gondolatom, hogy a világot akkor tudjuk fenntarthatóan rendezni, hogyha a többieket is rávesszük erre. Az amerikaiak, európaiak, kínaiak együttesen egyfelé kell húzzunk, és azt nagyon nehéz lesz összehozni. A, a G20-akban elhangzott nyilatkozatok ellenére nagyon nehéz feladat lesz ez, ám ez a előfeltétele a színek van anyja a megoldásnak. Ha nem is 100%-ban, de mondjuk 95%-ban nem sikerül ez, akkor a szabályokat megint megkerülik, majd önkényesen értelmezik a gazdasági szereplők, és engednek a mindenféle kísértéseknek, hogy az adófizetők terhére gyorsan meggazdagodjanak. És ez lesz az alapja a következő vásárnak, csak úgy, mint előbb volt, pár év múlva megint bekövetkezik ez. Ennyit szerettem volna elmondani, Permasti az utolsó szó. Euh, Köszönöm szépen. Még egy kérdésem van, a többi főigazgatóság képviselője az Európai Bizottságtól nem kívántak hozzászólni? Hanem hát nem. Talán az ECFINT is érintheti ez a téma, hogy érdekelheti. Na mindegy. Elnök úr, azt javaslom, hogy ma valamikor mindenképpen kapjanak szót a többi főigazgatóság képviseletében jelenlévők is. Először is köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. Ott már Karasz kiváló javaslatot tett azzal, hogy a határidő meghosszabbítását javasolta, hiszen további lépésekre van szükség. Remélhetőleg a beérkező módosító indítványok száma ezzel nem nő exponenciálisan. Sőt, remélhetőleg éppen csökkenni fog a számuk, több időnk lesz, és így kevesebb eh, módosító érkezik majd, bármennyire paradoxnak is hangzik ez. De a módszer remélhetőleg ez vezet. Természetesen mindenkinek a rendelkezésére állok. 15-e és 22-e között szívesen fogadok bárkit, megpróbálom üresen tartani a naptáramat, de hát előre meg kell beszélni, hogy hogy lesznek ezek. A politikai frakciókon belül is sokat valunk. talán már ezen a héten elkezdődnek az egyeztetések, de a 15-e és 22-e közötti héten a frakciók is eldönthetik. Ez férfi, vagy elnöntetik. Nem mind... Azt el, el kell kerülnünk a helyzetet, éppen ezért a plusz egy hetet arra kell felhasználnunk, hogy mindenki mm, beazonosíthassa azt a négy vagy öt kulcsfontosságú pontot, üzenetet, amelyek a jelentésben legfontosabbak, eh, amelyek mindenki számára elfogadhatóak. Szerintem arra van szükség, hogy az ár, koordinátorokkal és árnyék előadókkal Strasbourgban egyeztessek, és a kulcs üzenetről, a, a jelentés gerincéről megállapodjunk. Persze nyitott vagyok mindenféle vitára, egyeztetésre politikai frakciókkal. De a részletekről is beszélnünk kell. Ma reggel azt hallottam, hogy az Európai Parlament azt szeretné, hogyha több Európa lenne. Egyetértek azzal, amikor nem csak az 51-es, hanem az 56-os bekezdésről biztosított, illetve ezzel kapcsolatos támogatását fejezte ki kollégám. Nagyon sok elemző beszél arról, hogy az Európai Unió fejlettség, fejlettség szintje illetve jelenlegi helyzete a 30-as években Amerikában tapasztalt helyzethez nagyban hasonlít. Az amerikai szövetségi költségvetés akkor a a GDP 1%-áról közel 30-40%-ra nőtt az évtizedek alatt. Nekünk is valami hasonló kellene kitűzni célként nem várható intézményi válság, de ha holisztikusan közelítünk ehhez, akkor hosszú távú célokat is eh, felvázolhatunk, tehát még többet nyerhetünk ebből a helyzetből. Az elétől fogva az volt az érzésem, hogy ebben a bizottságban elérhetjük a céljainkat. Mégis nehéz lesz, most egy beismerést kell tennem. Tehát a nehéz az, hogy hogyan lábaljunk ki ebből a válságból, nem csak ma, holnap, hanem hosszú távon. Szerintem erre vonatkozóan um, érkeznek majd elsősorban a módosító indítványok, a, megsz- a szigorító intézkedések, viselkedések mienségéről. Amerikát vagy Kínát követjük Amerikára, vagy Kínára vetjük vigyázó tekintetünket. Én vagyok az utolsó, aki dogmatikusan közelít a növekedéshez, láthatják ezt a szövegből is, abból is kiderül. Alig említem a növekedést de a haladás elképzelhetetlen anélkül, hogy pénzeket fektessünk a társadalomba, valahonnan jönnie kell ennek a pénznek. Mindenki az adósságról beszél, és csak az adósságról manapság. De van olyan, hogy intelligensen elköltött adósság, ami tulajdonképpen egy befektetés, egy beruházás a jövőbe. Kérdés, hogy honnan fognak jönni ezek a pénzek a jövőben Amerika adósság politikája is megváltozott az elmúlt években, nekünk is el kell gondolkoznunk azon, hogy az Európai Unió mit tegyen ezen a téren. A múlt hibáit nem szabad még egyszer elkövetnünk, ehelyett inkább arra van szükség, hogy az unió tagállamai közötti eh, beli különbségeket eh, megszüntessük, hiszen így versenyképesebbek lehetünk. Nagyon sok mitosz kering az államadósággal, az adóssággal kapcsolatban. Például a fogyasztók eladósodásával, az állampolgárok eladósodásával eh, kapcsolatban is sok vitát folytattunk. A, a a revolving credit fogalmát többször megemlítettük, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy körbejár a pénz, de a banki ágazatot tulajdonképpen a, a polgárok, a családok e, e, eladósodása finanszírozza, és ha ez el túlzott mértékű, akkor ez a gazdaságilag sem kívánatos, gazdaságilag sem előnyös. Ez a rész, amelyről Schmidt úr azt állította, hogy ideológiai a túlfűtött. Nos, szerintem ez lesz az igazán nehéz lesz része a szövegnek. Ott már Oscar Kaffaretis kollégák mind-mind kitértek erre a részre. Tehát ezek csak az általános megjegyzéseim. Hogyha lenne még egy pár percem, akkor a részletekre is visszatérnék. Attól tartok, hogy ez túl sokáig tartana, de készen vagyok minden apró részletre egyenként reagálni, hogyha ennek szükségét érzik, de talán ezen a ponton lehet, hogy nem ez a legjobb megközelítés. Ezért tényleg csak röviden, azért, hogy mindenki értse, hogy miről beszélünk, és hogy valóban odafigyeltem Egy, vannak, akik eh, már elmentek, így még jobban fölgyorsulhat a dolog. Görögországgal kapcsolatban az alapkérdés változatlan. Podimata asszony eh, javaslatát. A Podimata asszony javaslatát csak bizonyos feltételekkel tudom támogatni. voltak az elhangzottak között egymásnak ellentmondó vélemények, de van két olyan bekezdés, amely a KKV-król beszél, az 55-ös, például a helyi mm, és a kisebb bankokról beszél, a 182-es a hitelminősítő intézetek pártatlanságával, illetve az érdekellentét felmerülésével kapcsolatban Mogeti úrnak, ha mondom ez csak, az európai intézmények soha nem elégíthetik ki száz százalékig a velük szemben támasztott elvárásokat, de az európai szintű társadalmi párbeszéd fontos és megerősítendő. Álvarez asszony hangsúlyozta a paktum növekedési oldalát, és tudtam az elejétől, hogy ez lesz az egyik vitatott kérdés, de a vitát nem lehet és nem is érdemes kikerülni. Man úr, igen, még mindig itt van, akkor érdemes reagálnom. hogyha valóban a társadalmon belül képzeljük az életünket, akkor az alapvető társadalmi szabályokat tiszteletben kell tartani, és az egyik alapvető szabály az, hogy a mi szabadságunk más szabadságát ne korlátozza. Így működik egy társadalom. Van azonban a paktumnak egy represszív oldala is. A paktum nem elég ahhoz, hogy európai hozzáadott értéket teremtsünk, Éppen arról beszélek, hogy európai hozzáadott értékben van hiány. Az e- a gazdasági és monetáris uniót meg kell reformálni, és az egyik dolog, ami engem aggaszt, a Van Rompuy úr által elnökölt csoport által végzett munka apropóján abbéli aggodalmamat kell kifejeznem. hogy a paktum költségvetési szigorra vonatkozó rendelkezéseit komolyabban kell betartani, ugyanakkor attól tartok, hogy a paktum többi részével nem fognak foglalkozni, erről nem folytatnak majd vitát, és ha ez valóban így lesz, akkor egy helyben topogunk, nem lépünk előrébb. Lehet, hogy holnap vagy holnap után egy másik tagállam úgy érzi majd, hogy őket eh, teljesen kizárták. Rendben van a szigor, tudjuk, hogy szükség van a szigorra, tudjuk, hogy a költségvetési szigor nélkül nem megy, de hogyha csak erre koncentrálunk, akkor a vita többi dimenzióját teljesen eh, kikapcsoljuk. A... Nagyon jó volt hallani, amit elmondott eh, az Európai Bizottság versenyjogi főigazgatósága nevében a hölgy, az állami támogatásokkal kapcsolatos nyilatkozatok minden rendben vannak, de nincsenek feltételek, feltétel nélküli támogatásra beszélünk. A nemzeti parlamentek olyan jogszabályokat fogadtak el, amelyek fiskális megszorítási kondíciókat nem szabtak, tehát lehet, hogy az Európai Bizottságnak rengeteg jó ötlete volt fejben, de az állam és kormányfők gazdaság fellendítési programjaik elfogadásakor, mint hogy ez kimaradt volna. Ola Schmidt uh, kollega felvetésére hagy reagáljak. Igen, több Európára van szükség, de nem mindegy, hogy milyen Európából van több. Pontosan azt kívánjuk elérni, hogy a közvélemény támogatását megkapjuk, elnyerjük. Én azt úgy vélem, hogy ha azt mondjuk a, a közvéleménynek, hogy a, a válság, amikor beütött, akkor meg volt egy megfelelő, rendelkeztünk egy megfelelő modellel. Hogyha ezt mondjuk, akkor ne csodálkozzunk, hogyha a nacionalizmus eh, hulláma árasztja el Európát, ezzel nem szabad meglepődnünk. Nem mondhatjuk, hogy megfelelő modellel rendelkeztünk, amikor eh, ilyen válságos helyzetbe kerültünk. Ez, ezt egyszerűen kommunikálhatatlan ez az üzenet, vagy ha mégis így járunk el, akkor a nacionalizmus eh, malmára hajtjuk a vizet. A vizsgáló bizottság kérdése az én fejemben is felmerült. Ez is fontos lehet. Erről már egyszer beszéltünk, és aztán valahogy lekerült a napirendről. Az Európai Bizottság egy olyan felállította, a, létrehozta megfelelő eljárásrendet ahhoz, hogy kivizsgálja, hogy mi történt a Goldman Sachs egyében, de ha például Görögországra vonatkozóan egy vizsgálóbizottságot állítunk fel, nem tudom, hogy ezt mennyire ez jó dolog, érdemes e, komolyan felvetni. Ha mégis megtesszük, akkor egy igazi vizsgálóbizottságra van szükség, csak akkor van ennek értelme, hogyha a vitára épülő üzenetet tudunk kommunikálni, hogyha mindenki ki tudja fejezni a véleményét. Pascal Confront megjegyzésére reagálva, a formával kapcsolatban hát egy állásfoglalási indítvány javaslatra kaptam, annak megírására kaptam e, felkérést. Vannak kommunikációs szakemberek, akik majd esetleg segíthetnek abban, hogy mit tudjunk most, mit tudjunk később, de végig kell vinni ezt az eljárást. Az elnök úrhoz fordulok, érdemes végig gondolni azt, hogy hogyan tudjuk ezt a jelentést majd aztán kommunikálni, hogyan én megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy az olvasható, emészthető formát öltsön. A módosító indítványaim is ezt a célt szolgálják majd a lehető legnagyobb mértékben. Nyilván jó néhány módosító indítvány érkezik majd. Szerintem nem ez lesz az igazi nehézség. a, arra a kérésre pedig, hogy az el, közelmúlt, a közelmúlt eseményeit kívánom-e valamilyen módon megjelentetni ebben a jelentésben, a válaszom az, hogy igen. A 173-as cikket, igen, kicsit tovább kell finomítani, de de igen, ez valóban fontos rész lesz, és köszönöm, hogy felhívták rá a figyelmet, ez a konszenzusos csomag részét kell, hogy képezze. A megszorító intézkedések, el kell találni az egyensúlyt, az arany középutat, ezt már mind említettem, jó lesz, hogyha ezen a téren előtt. Case Swinburne, sajnos már nincs itt. Érdekes, mert akartam neki mondani valamit. A az a gondolat, hogy a mobilitás nem csak a leggazdagabbakra e, jellemző, e, ezt lehet, hogy ő ezt a gondolatot a Goldman Sachs-tól veszi. Lehet, hogy most egy kicsit kiadtam magam. E, Giggold úr állásfoglalására, pedig amikor beszélt arról, hogy van ennek a válságnak egy környezetvédelmi aspektusa is, és azt gondolom, hogy amit ennek az államadósághoz való viszonyáról mondott, arra már válaszoltam. Sergio Conferati. Azt gondolom, hogy az önáltal felvetett dolgok egy része, amit a hiteles fejlesztési politikáról, a fairnessről mondott, az részét fogja képezni a válságból való kilábalási politikánknak, és ez reményt adhat. Ami a munkavállalók részvételét illeti, nem csak azért, mert egyetértek önnel, nem csak azért, mert amit ön mondott, hogy csődbe megy a cég, akkor mit csinálnak a munkavállalók azokkal a részvényekkel, amelyek a birtokukban van? De mit csinálnak akkor, hogyha, hogyha, hogyha felmegy olyan magasra az ára, hogy a munkavállaló csábítást érez arra, hogy eladja a részvényeket, és akkor úgymond elveszíti a befolyását is a munkáltatója felett. E, a, ami pedig az olyan e, kormányzási módokat illeti, mint a kölcsönös e, segélyező egyletek, vagy a, a, a szövetkezetek, megint csak fontos, hogy ki a tőke tulajdonos. Ami Ferrer asszonyt illeti, négy pontot fogalmazott meg, ami a szocialisták számára fontos, mint, mint fő üzenet. Ez nekem nem okoz gondot, én ezzel egyetértek. Ami pedig azt illeti, hogy mi, miről is van itt szó, egy vonzó európai modell létrehozásáról, amelyik vonzó a többi más modellhez képest 157-es bekezdéssel még majd foglalkoznunk kell, hogy a versenyképességről szól, nem akarok részletekbe menni. Frank, Engel, Engel úr, Engel úr, Engel úr, válaszoltam nagyjából. Vannak egyébként közös pontjaink, másokkal szemben én azért kritikusabbak, kritikusabb vagyok, mert amikor Lettországba jártunk, Eh, akkor én egy olyan országot eh, véltem ott látni, amelyet éppen kivéreztetnek. Nem hiszem, hogy eh, ezt jó példaként kellene felmutatni. Ami pedig a KKV-kat illeti, hogyha innovatív térséget akarunk létrehozni, akkor annak része, része a KKV-k is. Podimata asszonynak pedig már válaszoltam. Aztán eh, volt egy felvetés eh, az öregedő népességről. A 84-es bekezdésben eh, azonosítjuk a problémát, de a, a az öregedés következményeiről azért még nem mi mondjuk ki az utolsó szót, ahhoz még majd lehet hozzátenni. Ami az oktatást illeti, kioktatjuk a polgárokat, és aztán azok a bankárok, akik, nem, akik felelősek a fedezetlen sortolásért, azok nem vonnak le semmilyen következtetéseket, és nem kell tanulniuk semmit ebből. Robert Göbbelszel beszéltem erről a közelmúltban, amikor a nyugdíj alapokat kritizáltuk, akkor azt mondta Goebbels, hogy mindannyian tettestársak vagyunk, mert mindannyian azt akarjuk, hogy a nyugdíjunk minél nagyobb legyen, és minél nagyobb legyen a hozam, amit a nyugdíjpénztár elér. Természetesen ez megint felveti a pénzértékének és a kérdését, meg egyéb etikai kérdéseket. Ami a politikai dimenziót illeti, és azt, hogy most egy útkereszteződéshez értünk, Azt gondolom, hogy képesek vagyunk ezt az üzenetet átvinni, ahol még vita vár ránk, az az, hogy megtaláljuk az egyensúlyi pontokat, hogyan lehet egyensúlyat teremteni a között, hogy jól csináljuk a dolgokat, és európai hozzáadott értéket teremtsünk. Köszönöm tehát mindenkinek a hozzászólását, és mindent elkövetek, hogy jó munkát végezzünk. Ez az egy plusz hét, ez nagyon kell hozzá. A órakor pedig visszajövünk.